is fog az irányadó jog, és itt nagyon nagy annak a veszélye, hogy bizonyos árukat az uniós piacra eltérítenek. Tehát a válhatóságok lefoglalják a, az esetlegesen hamisított árukat, aztán következik egy ítélet az ügyben, és az IMCO előadója és végig gondolta ezt, hogy milyen körülmények vezetetnek ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, és minden esetre nem túl világos az a helyzet, hogy mikor tehetné ezt meg a vámhatóság, és kicsúszna a kezünkből, hogy a vonatkozó jogszabályokat hogyan kellene pontosan értelmezni és alkalmazni. Éppen ezért mi a magunk részéről inkább egy általános javaslattal éltünk. Mi azt mondtuk, hogy a kockázatos helyzeteket nem ez szerint kell értelmezni, amennyiben a körülmények megváltoznak, és a gyanú a veszély mértéke változik, akkor más jogszabályokat kell alkalmazni. Mindenképpen nyilvánvalóan a hamisítás ellen felkívánunk lépni, más kormányokkal, Kínával is próbálunk együttműködni az akta jegyében. Ezt már ma hallhattuk, hogy itt pozitív előrelépés történt Kína-EU kapcsolatokban is. Ez ugye egy nagyon jelentős téma. Aztán rátérünk a párhuzamos kereskedelemre. Különböző munkacsoportokban is foglalkoznak ezzel, ez egy súlyos problémának tűnik, és erre vonatkozóan javaslatot dolgoztunk ki, mi szerint a vámhatóságok a gyanús esetekben nagyobb hatáskört élvezzenek és fel tudjanak lépni ezekben az esetekben mindenképpen fontos, hogy a jogok, a szellemi jogok, tulajdonjogok tulajdonosaihoz vissza tudják juttatni az adott árukat. Eddig ugye úgy volt, hogy ha valahol előkerült egy gyanús áru, akkor itt az eljárásból a fuvarozókat kihalták, de most, ha eljárásra kerül sor, akkor az a fuvarozókat is felelősség lehet vonni, őket is őrizetbe lehet venni, akik szállítják vagy továbbítják ezeket az esetlegesen hamisított árukat. Ez nagyon fontos a vámhatóság felépésének tekintetében, hogy ellenük is eljárhatnak. A tulajdonosnak bizonyos százalékát kell megtérítenie az áruk árának, de nem kell teljes mértékben felelősséget vállalni a pénzügyileg. Ez a harmadik országbeli tulajdonosok esetében ugyanis túlzottan bonyolult Tehát ezekkel a javaslatokkal éltünk. A jelentés egy részével tehát mi foglalkoztunk, de még szívesen veszünk további információkat a lengyel elnökséggel, és szóba került már délelőtt eszmecserénk során ez a téma. Most mindenképpen várom, hogy önök hogyan reagálnak erre. Akkor azt hiszem, hogy most bárkinek megíthatom a szót. Az árnyék előadókkal kezdeném, a néppárti árnyékkal előadóval kezdeném. Básicamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Köszönöm. Többi kevésbé egyetértek az előadó által elmondottakkal. elmondottakkal, A jelentés célja az, hogy ez az akta megállapodás a kereskedelmet elősegítse, a tisztességes kereskedelmet, ugyanakkor megfelelő garanciákat is biztosítson, eh, ahogy arra de ez asszony is mutat, eh, például a szellemi tulajdonjogok védelmét garantálja. Európában a szellemi tulajdonjogok még fontosabbak, mint máshol, mert az, az egyik kulcsa ez a versenyképességünknek. A versenyképesség pedig olyas valami, amire mindannyian törekszünk. A szellemi tulajdonjogok védelme hiányában megkérdőjelezhetik, megkérdőjelez szerveződik a gazdaságunk fejlődése, éppen ezért a határon ellenőrizni kell, hogy honnan érkeznek az erők, és ennek eh, tekintetében eh, mindenképpen szükség van együttműködésre partnerországokkal, és meg kell vizsgálnunk, hogy ugyanezeket a célokat próbálják-e ők is elérni. A WTO komoly erőfeszítéseket tett ezen a téren, amit üdvözlendőnek tartunk. <clears throat> Szeretnék utáni még egy kérdésre, ami kapcsolódik ez a témához, hogyan tudunk képzéseket e, tartani, e, hogyan tudjuk az e, érintettek figyelmét felhívni erre a problémára, hiszen Európán kívül gyártott árukról van szó, miközben a mi hatáskörünk elsősorban Európára terjedt. ki. Tájékoztatásra van szükség, felvilágosításra, hogy a fiatalok, a fogyasztók tisztában legyenek azzal, hogy milyen veszélyekkel jár, hogyha ilyen termékeket vásárolnak, amelyek a szellemi tulajdonokat nem tartják tiszteletben. Köszönöm. a Selke kapja meg következő a szót az Alda nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a bevezető szavakat. Néhány kérdésem lenne, néhány konkrét kérdésem még hozzá. Az egyik arra vonatkozik, amelyet már említett, és az előadó az az, hogy különböző ítéletek születtek az Európai Bíróság részéről, és próbáljuk kiegyensúlyozni ugye a jogszabályi keretet a tranzitárok tekintetében, a szellemi tulajdonjoga kapcsolatos követelések tekintetében. Nem az unió terén eladott áruk egyszerűen nem siethetik meg ugye az unió területen szellemi tulajdonjogokat, ezeket egész egyszerűen átszállítják az unió területen. A bizottság úgy tűnik, hogy másképp értelmezze ezeket a szabályokat annak érdekében, hogy a jogosultak helyzetét megkönnyítse a szállítás tekintetében. A kereskedelmi de, eh, terén, eh, ugye jogsértésnek bizonyul az is, hogyha megsemmisítik az árut. És azt szeretném megkérdezni, hogy ezeket a szabályokat miért kodifikálnánk másképp egy uniós jogszabálynak, hogyha már léteznek olyan ítéletek, amelyek más irányba mutatnának a jogértelmezős terén. Aztán egy másik kérdés a párhuzamos kereskedelemre vonatkozóan. Ugye ez uniós szabályok szerint nem, nem jogsértés. Itt a jogosultak esetében hogy biztosítjuk azt, hogy az információk a legális kereskedelmi hálózatokról ne kerüljenek azonnal, a, ne, ne osztják meg ezeket a jogosultakkal és ezeket az információkat. Aztán a szállítófuvarozó cégek tekintetében lehetséges, hogy konkrét jogi ismeretekkel kellene, hogy rendelkezzenek, lehet, hogy szakértőkre van szükségük annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy az általuk szállított áruk nem sértik-e meg a szellemi tulajdonjogokat, ez egy nagyon összetett kérdés, különösen olyan vállalatok számára, amelyek ugye a szállításra specializáltak, nem pedig a szellemi tulajdon jogra. Nem, felmerül, hogy nem akadályoznánk, terhelnénk ezt a az ágazatot, amely fontos az unió számára, különösen a KKV-k tekintetében merül fel ez a kérdés. Tehát hogyan biztosítatjuk azt, hogy ne kelljen felelősséget vállalni olyanért, amelyet nagyon nehezen tudnának felelősséget vállalni. Köszönjük szépen! Köszönjük, ki szeretne még hozzászólni. Daniel Kaspari a néppárt nevében következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök, hogy ma napirendre került ez a téma, és nagyon köszönöm az előadószónak és a jelentős tervezetet. Az a benyomásom, hogy jó lenne, hogyha még mélyrehatóbban foglalkoznénk a vám problematikáról ebben a szakbizottságban, mint ahogyan az ebben a jelentésben megvalósult. Az elmúlt héten folytattam egy beszélgetést egy vállalkozóval, amely pontosan ezen jogszabályokat próbálja, az ide vonatkozó jogszabályokat próbálja betartani, és hát nem tudom, hogy a jelenlegi szabályozás most eh, módosításra szorul-e vagy sem, az más kérdés, de hogy most valóban eleget tesz a vállalkozók szükségletének vagy sem. Ugye ma egy jogosult, egy személy, ugye mondjuk egy harmadik országból, Ázsiából, mondjuk Kínából, vagy máshonnan importál árukat, akkor általában az a helyzet áll elő, hogy általában ő még tudja, hogy melyik kikötőbe érkezik az áru, és akkor mondjuk ö, gyanús esetben elmegy a kikötői hatóságokhoz, elmondja Németországba, hogy neki majd Olaszországba érkezik egy áruszállítmány, de aztán először az okmányokat le kell fordítani, azaz először nem is tudnak mit tenni, és hát a hamisítók tudják pontosan, hogy melyik országban igazán szemfülesek a vámhatóságok, és akkor lehet, hogy legközelebb egy másik kötőbb egy másik országba szeretják az árut. Tehát amikor valaki a szellemi tulajdon jogokat érvényesíteni akar, akkor első körben egy rengeteg fordításra van szüksége, hogy egyáltalán a vámhatóságok fel tudják dolgozni az adott eseteket. Aztán a származási országokban is jó lenne már ez ellen a hamisítás ellen felépni. És hát úgy látom, hogy legtöbb országban, vagy majdnem minden olyan országban, ahol a hamisított árok többségét előállítják, nem rendelkezik ö, vagy nem csatlakozott uniós megállapodáshoz. Arról sincsen megállapodás, hogy hol, milyen okmányokat ö, ö, ismernek el, és melyeket nem. Tudják, például ez a vállalkozós, akivel beszéltünk, tudja, hogy Kínából rendszeresen érkezik hamisített áru hozzájuk, de rengeteg időbe, adminisztratív terhekbe kerül az, hogy egyáltalán a kínaiak az adott okmányokat elismerjék, egyáltalán jogilag elfogadható formába öntsék az adott nyomtatványokat. Ez egyszerűen elfogadhatatlan, vállalhatatlan ez a teher, és hát a bizottságot mindenképpen fel kell kérni, hogy offenzívabban lépjen föl e területen a partnerországokkal. És aztán ma már látjuk azt is, hogy egyszerűen az áru folyamok útja megváltozott. Vannak olyan áruk, amelyek egyáltalán nem futnak be bizonyos európai kikötőkben, hanem eleve más utakat keresnek, nekik más kikötőkbe irányítják ezeket, mert tudják, hogy melyik országokban szigorúbb az ellenőrzés, és melyekben ö, lehet átjutni ezeken a hatóságokkal. Tehát úgy tűnik, hogy a vám hatóságoknál a jogok érvényesítése a 27 tagállamban egészen másképp valósul meg, és az érdekelne, hogy mi ugye az Európai Parlament részéről 2006-ban, majd idén ismételtem az európai külkereskedelmi stratégia tekintetében, ugye legutóbb az én jelentésem tekintetében európai parlamentként azt követeltük, hogy a tagállamok és a bizottság is gondolkodjanak el azon, hogy amikor import és export áru folyamokra van szó, és most nem is beszélek a fiskális, a pénzügyi szempontokról, tehát megkértük a bizottságot és a tagállamot, hogy az export és import áruk tekintetében mérjék már föl, hogy most akkor itt az eljárás mennyire közösségi feladat, hogyha itt közösségi jog érvényesül, akkor jó lenne, hogyha a jövőben a 27 tagállamban egységesen is lépnének fel, és egységesen érvényesítessék a jogokat a vámhatóságok. Egyelőre semmi sem történt ez ügyben. Jó lenne, hogyha a bizottság elmondaná, hogy a parlamenti felhívást, amelyet 2006-ban még egy kisebb többséggel, idén nagyobb többséggel megszavaztunk, hogy erre hogyan hogyan reagál erre a felvetésre, és mit tett annak érdekében, hogy egységesen érvényesítsék a vámhatóságok a vám területén érvényesítendő jogokat úgy gondolom, hogy a külső határokon a vámeljárások még nagyon problematikusak. Egyrészt itt ugye a belső piac, de a külkereskedelem tekintetében itt még nagyon-nagyon sok feladat vár ránk, nagyon sokan kell javítanunk még, de ez a jelentés már is egy kis lépést jelent, és hát kérdezném a bizottságot, hogy mikor jön a nagy lépés, és hogy 2006 óta, illetve ez év nyarától kezdve a legutóbbi parlamenti határozatok kezdve mit tettek -e? a kérdés érdekében? Köszönöm. Ezeket a kérdéseket majd nem sokára megválaszolja remélhetőleg az Európai Bizottság jelenlévő képviselője. Sőt, most azonnal, mert más nem kért szót, így azt hiszem nincs más hátra, mint előre. Karolina, az Európai Bizottság a Digitax, azaz a Bámi főigazgatóság részéről fogja megválaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindazoknak, akik a véleményüket kérték ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az utolsó kérdésre vonatkozólag, hogy mit tesznek a tagállamok annak érdekében, hogy a határoknál valójában alkalmazzák ezeket a kitételeket. Mi tudjuk, hogy nap mint nap e, ezeknek a szabályoknak az alkalmazását állandó jelleggel követjük, és pedig szigorúan figyeljük, és harmonizáljuk ezeket az eljárásokat minden esetben, amikor szellemi tulajdonnal kapcsolatos problémákról van szó. Tehát mi nagyon szeretnénk természetesen harmonizálni mindezt, de jelen pillanatban ez még nem valósult meg és fel szeretnék hívni a figyelmüket a különböző rendszerekre, amelyek léteznek, közös kockázat kezelési rendszerünk is van, a 27 tagállamoknak a közös kockázati kritériumokat is létrehozott ilyen jellegű műveletek esetében. Ezt a rendszert már tiszte, teszteltük, és a Fukushima válsággal kapcsolatban, amikor is meg kellett vizsgálnunk, hogy nem rádióaktívak-e a, az érintett anyagok, és természetesen a, az esetlegesen veszélyes termékeket állandóan ilyen vizsgálatnak vetjük alá. Mindenki egyformán járt el a különböző határokon az, ezekkel a problémákkal kapcsolatban. Ami az együttműködést illeti, a származási országokat illetőleg, mi ugyanúgy pozitív módon tudunk nyilatkozni, mindarról, amit Barne asszony az előbb ismertette, tehát információ cseréről van szó, származási országok vonatkozásában, és minden olyan esetben, amikor uh, gyanúsítható, illetőleg gyanús maga a tranzakció, és kérdéses, hogy nem sértik-e meg a szellemi tulajdonra vonatkozó szabályokat, és felszeretném hívni a figyelmet arra is, hogy Kínával kapcsolatban is megerősítettük ezeket az eljárásokat, és az utóbbi két évben információ csere folyik állandó jellegben, Engel minden olyan esetben, amikor megkapjuk az információkat, elküldjük az információt a kínai kikötőből kiindulva, ahonnan kiindult a termék, és ilyen módon lehet nyomozni, a rendőrségnek is továbbítani tudjuk az információt, és be is zárhatják a telepet, ahol a gyanús terméket gyártották valószínűleg többet is tehetnénk, éppen ezért a nemzetközi együttműködés rendkívül fontos, és remélhetőleg meg lesznek a szükséges jogi eszközök is, mint ahogy ezt a módosításban már láttuk, hogy hogyan tudjuk megvizsgálni a származási országokat. Ugyanakkor az árnyék jelentők utas, utaltak arra, hogy ö, ö, hogyan kellene értelmezni a bírósági döntést, ezzel kapcsolatban mindenképpen bemutattak egy javaslatot már a Nokia Philips esetben, már a legutolsó döntés előtt. Minden esetre mi úgy fogjuk fel, hogy tekintve, hogy a szellemi tulajdonjogokat nem lehet felemlíteni és védeni, amikor csak tranzitról van szó. E, a e, vámnál e, kell ezt eldönteni, és nem állíthatják le, nem foglalhatják le ezeket a termékeket tranzitban, még akkor sem feltételezik, hogy megsértenek valami EU szabályt, de minden esetre, amikor nyilvánvaló, hogy ezt a, ezeket a termékeket azután az EU piacra hozzák be. Madame Barrea említette, hogy a bíróság példákat hozott fel arra, hogy hogyan lehet ezt továbbítani a, a vámhatóságok felé, és abban az esetben lefoglalhatják a termékeiket, és ez után természetesen a bíróság döntene, hogy valóban szabály, szabálysértés történt-e, vagy sem. A négyes módosítás arra vonatkozik, hogy az egyes cikkeire kell utalni a, a tranzit termékek vonatkozásában, de mi úgy gondoljuk, hogy a szabály minden esetben alkalmazható, és természetesen ezért gondoljuk, hogy nem kell előre betervezni ezt a helyzetet, ami a költségeket illeti. Tudatában vagyunk annak, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, és ez megint csak egy javaslat, de nem a vámhatóságoknak kell eldönteni, hogy ki mikor köteles fizetni, csak meg kell győződni arról, hogy valójában valaki majd visszafizeti ezeket a költségeket, és a vámhatóságnak jelen pillanatban azt még nem oldották meg, de természetesen a, a jogos tulajdonos mindig is követelheti azt, hogy visszakapja a pénzét, de ezt nem a vámhatóságoknak kell eldönteni, és hogyha nem úgy történik, ahogy az előbb elmondtam, akkor a közpénzek így elvesznek. Köszönjük szépen, anyák! Elnök úr, ha megengedi, akkor lenne még egy utólagos kérdésem a bizottsághoz. Ha jól értettem a bizottságot, akkor az hangzott el, hogy a vámok esetleges egységesítés európai szinten még egyáltalán nem került napirendre. És először is az lenne a kérdése, hogy valóban ez történt, hogy még erről el sem gondolkodtak a bizottságnál? Másrészt miért nem, hogyha az Európai Parlament 2006-ban azt követelte, és most idézem, az Európai Parlament felhívja a bizottságot és a tagállamot, hogy komolyan vegye fontolóra a vám szabályok egységesítését annak érdekében, hogy a vámhatóságok egységesen érvényesítsék a jogokat az unió teljes területén. Nagyon hálás lennék, ha válaszolnának erre. A bizottságnak van-e bármiféle válasza erre a felvetésre? Thank you very much. Yeah. Köszönöm, elnök úr. Természetesen alaposan tanulmányoztuk az Európai Parlament ez irányú kérését, kérdését. Ha jól tudom, erről már folyt eszmecsere. Amikor Salvini úr korábban ez év elején a modernizáció témájában benyújtott egy jelentést, hogy uniós szintű ügynökség létrehozására szükség van-e, ezt vizsgáltuk. Egyelőre úgy érezik, hogy ez nem lenne megfelelő, nem lenne indokolt. Azt kell biztosítani, hogy a 27 vámigazgatás egységes egészként működik egy korszerűsített vámkódexre teszünk javaslatot minden nap. Minden nap újabb részletekkel bővítjük ezt, és e, van egy olyan uniós program is, amely a nemzeti vám szervek közötti együttműködést képzés, továbbképzést közös eszközök kidolgozását támogatja. Az európai vámigazgatások jóval integráltabbak, mint hogyha lenne egy ügynökség, amely lenne valahol az unió peremvidékén, és ott hozna döntéseket az európai vámigazgatásról. Közös Közös eszközökre, közös továbbképzésekre természetesen szükség van annak érdekében, hogy a vámhatósági érvényesítés megfelelő szinten alakuljon. Köszönjük, Josef Andrész kisasszony, parancsoljon. Gaspari ha planteado... Végezetül úr beszélt a harmonizációról, az egységesítésről, az közösségen belül, ez nagyon jó lenne, de ugyanakkor csak egy pár cselekvésről szól, ebbe a jelentésbe, és éppen ezért fontolóra kellene venni ezt a kérdést a közeljövőben. De minden esetre, ha jól értettem a, annak a problémáját, hogy mi történjék a termékekkel tranzit esetén, itt, itt valóban arról van szó, hogy végeredményben itt a legnagyobb, a legerősebb a gyanakvás, és itt rejlenek valójában a problémák, és éppen ezért lenne szükséges létrehozni egy olyan cikket, amelyik meghatározna, hogy mi történjen az ilyen jellegű árucikkekkel, mert ez valóban problémát jelent. Ugyanakkor a természetesen mindez költségekkel jár, és meg kellene osztani ezeket a költségeket, ez nyilvánvaló, de ezen túlmenőleg úgy gondolom, hogy szükséges lenne megbizonyosodni arról, hogy valóban rendelkezésre állnak ezek a, az összegek, de gyakran de kihágások történnek, amiket nem vesznek észre, vagy nem akarnak észrevenni, és ezek rendkívül fontos kérdések, és ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A párhuzamos kereskedelembe nem okvetlenül ö, ö, olyasmikről van szó, ahol hamisítványokkal ö, kereskednek, de ö, minden esetre ö, a jogosultaknak el kell juttatni a szükséges információkat, és ezt várom. Köszönöm. Next, uh... Köszönjük a módosítók benyújtásának hat, határideje január 9 este 6 óra. És lépjünk is tovább a 13-as napirendi pontra. A kotonúi e, megállapodás második módosítása, az illetékes bizottság a fejlesztési bizottság a DEVE, ott is Kesmen úr felelőse ennek. Mi azonban úgy döntöttünk, hogy érdemes erről egy véleményt készítenünk, ezzel segítve devés kollégáinkat. 2010-ben már készítettünk egy véleményt arról, hogy hogyan kellene módosítani. Most, hogy erre sor került, érdemesnek tartottuk véleményezni azt, hogy a módosított kotonói megállapodás mennyire felel meg az elvárásainknak. Meglepő módon Kaspari úr a felelőse ennek a témának, a Visszakbizottságunk meg is adom neki a szót. Dank. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a legutóbbi szakbizottsági ülésen már a kollégáknak elmondtam, hogy mit szeretnék az indoklásomban leírni. És akkor kértem azt is, hogy ha valaki szeretné, hogy még valamit vegyünk fel a szövegbe, akkor ezt jelezze nekem, de nem jutott el hozzám semmiféle óhasolja tekintetben, hogy de ha még ezen túl valaki szeretne valamilyen pontot felvenni a szövegbe, akkor azt tegye meg minél gyorsabban, hogy a szavazásig ezt meg tudjuk tenni. Én minden esetre addig kitartanék a véleményem mellett, hogy támogassuk a DEVE erre vonatkozó ajánlását, hogy fogadjuk el ezt a módosított megállapodást. Köszönöm. Uh, sorry. Um, David Martin now. David Martin. Sure, I'd like to... Köszönöm, elnök úr. Először is köszönjük Danielnek ezt a véleményt, azért nem küldtem semmiféle véleményt ehhez, mert teljes mértékben egyetértek Kaspari kollégával. Úgy tűnik, hogy idén kicsit korábban érkezik a karácsony, és vele az ajándékok is. Valóban fontos a módosítása ennek a megállapodásnak, eh, hiszen már így is komoly lemaradásban vagyunk, és talán levonjuk a következtetéseket. 2015-ben módosul legközelebb, a katonai megalapodás 2020-ban pedig lejár. Hogyha legközelebb is másfél évbe telik a módosítás, akkor igazából nincs is érdeme belekezdeni. Jó lenne, hogyha a folyamat ennél azért valamivel gyorsabban, zöggenőmentesebben menne legközelebb. Ugye értek a három felvetésével, a kereskedelem és a finanszírozás, a mikrohitelek témája egyetlen egy hozzáfűzni valóm lenne. Tudom, hogy a bizottságunk nem volt könnyű ezen a téren, de szerintem határozottabban kellett volna hivatkozni a szexuális orientáció eh, és a, diszkrim, eh, a diszkriminációmentesség elvére. De hát tudom, hogy az Európai Bizottságnak az AKC országokkal folytatott tárgyalások során nehézség akadt e, e téren. Tehát nincs más hátra, mint előre, el kell fogadni, és várjuk a következő módosítását. And now Paul Murphy, GUE. Murphy úr a GUE nevében. President, uh, just a thanks to, to the rapporteur, a couple of... Köszönöm szépen. Az előadnak néhány rövid észrevétele megáldással kapcsol. Ugye az egyik fontos pont a módosítás során mi lenne a mi fejlesztési célok elérése, volt az a kérdés, hogy az eddigi intézkedések, amelyeket az Unió foganatosított valami, eh, már nyújtottak-e e célok elérésének tekintetében, hiszen hiszen a központi eszköz ugye a kereskedelmi megállapodások használata is, tehát itt azért komoly kritika is megfogalmazhathat a tekintetben, hogy az Európai Unió hogyan is tárgyalja a közösségi partnerségi megállapodásokat, milyen nyomást gyakorra, eh, ahogyan ezt teszi, ezt eh, tulajdonképpen regionális blokkokat oszlat fel, ahelyett, hogy a kohéziót segíteni elé az AKC országokon belül. Éppen, hogy ezt a koherenciát, ezt a, az együttműködést bontogatja le, ahelyett, hogy előre lépnénk eh, a millenniumi fejlesztési célok elérését érdekében nem haladunk, természetesen tudjuk, hogy a válság az oka ennek, de hát az, hogy a liberalizáció lenne az eszköze a célok elérésnek, hát ez is komoly vitát érdemel, és a gazdaság diversifikációja is fontos lehet a e tekintetben. Talán még belemehetnénk az indokolás a tekintetében is, hogy az adózás terén nem javasolnak változtatást ugye az adó elkerülés a multik részéről a fejlődő országok vonatkozásában nagyon-nagyon magas számokat mutat, 60 milliárd eurónyi összegekről beszéltünk, tehát a fejlesztési segélyek összegének a összegét is meghaladja ezt, tehát nagy kár, hogy eltekintetben nem sikerült erőteljesebb megfogalmazást találni az indokolásban. Most pedig akkor meghallgatjuk a bizottságot. Market Tiszó úr van itt a bizottság illetékes főigazgatóságának képviseletében. Hol is ül ő? Megtaláltuk öni a szó. Jó napot kívánok! Azt hiszem, hogy van itt egy kérdés, amelyik eh, elsősorban a gazdasági partnerségre eh, vonatkozik, és ezt eh, Ramkovádra bízom ami a többi pontokat illeti, ha jól értettem, mikrohiterről volt szó, szexuális orientációról, milleniumi tervekről és fiskális kérdésekről. Ami az elsőt illeti, a mikrohitellel kapcsolatban nem ismerem az összes kotonúi kitételt, de az alap már létezik, tehát támogatni kell mindenképpen az ilyen jellegű programokat ezekben az, az, ebben az országban. Tehát van is egy ilyen AKC vagy kapcsolatos stratégia, éppen a mikrohitel felhasználásáról. Ami a diszkriminációmentességet illeti, nehéz szexuális orientációról beszélni AKC és országokkal. A nyolcas cikkben látható a legjobb eredmény, amit ebben az összefüggésben el tudtunk érni a két partner szempontjából a tárgyalások során. Ez nem elégséges, de minden esetre kiindulási pontként ez is elégséges, és ki lehet használni majd ezt a lehetőséget politikai szempontból ezekkel az országokkal a tárgyalások során. Ami a millenniumi célkitűzéseket illeti, a fejlődés, fejlesztés, amit 2015-re kitéztünk, túlságosan ambiciózus volt, és nem igazán lehet még következtetéseket levonni. Folyamatban van a nemzeti stratégiai összefoglalás, jelentős haladás történt egyes területeken, máshol kevésbé. Az oktatás terén ki kell hangsúlyozni, hogy volt előrelépés, egészségügyi téren nehézségek vannak, de minden esetre ebben az évben és a jövő év elején majd egy OMD kezdeményezést fogunk alkalmazni, ami azt jelenti, hogy ott lesz az, az anyák, anyai egészsége, a, a gyermekek egészségének a biztosítása, és gondolom, hogy 2015 táján még egyéb haladást is várhatunk, és ezeket is ki kell hangsúlyozni. Ami az adózással kapcsolatos kérdéseket illeti, ezeket se felejtettük el a tárgyalások során. A, a, a DV bizottság volt elnökével, Éva Zsulival, és a taxukbel elértünk igen jelentős eredményeket, amikor is felülvizsgáltuk a megállapodásokat, és ott volt például a 33C bekezdés, amelyikben arra kérjük az AKC-t, hogy ezeket a forrásokat mobilizálják, és használják fel a nemzetközi pénzügyi együttműködés keretében, ami azt jelenti, hogy az adó elkerülés, akár eh, multinacionális cégek, akár helyi cégek vonatkozásában eh, lehetetlené válik. És itt eh, jogi szempontból a Kotonó esetében ezt megerősítettük, és természetesen olyan programokat akarunk támogatni az AKC országokban, ahol is az adó elkerülés ellen lépünk fel a gazdasági partnerség tekintetében a kollégám fog szólni. Köszönöm szépen, és köszönöm ezeket a kérdéseket is. Ami a második kotonúi tárgyalást illeti, és a a napra kész információt, a gazdasági partnerségi megállapodás jött létre már 2000-ben, ez egy közös ambíció volt, és 2010-ben pedig már közös realitás lett belőle. És épp így ez a második ö, ö, módosítás ö, újra fogalmazza a regionális integrációra vonatkozó cikket, ami azt jelenti, hogy ö, ez ö, még mindig az egyik motorja ennek a ö, partnerségnek, és a regionális különbségekre is kitérünk, amit láttunk az AKC blokkon belül. A véleményem szerint a második felülvizsgálat alapján nyilvánvalóvá válik, hogy ez egy közös eszköz kereskedelmi és fejlesztési szempontból. Az eszmecsere folytatódik, és ebben a stádiumban még nem mondhatjuk azt, hogy az a liberalizáció, amit az EPAS betervezett, valóban hozzájárulna a millennium célkitűzéseket, mert ez, még, ez a liberalizáció még csak most kezdődött, és még nagyon nagy a lemaradás a partnerek szempontjából, az ígéreteket nem tartották be eddig, és Ugyanakkor el kellene kezdeni az afrikai kontinensen egyes szabályoknak a bevezetését, de most a, nem szimmetrikus ez a liberalizáció, és az epas azt mondani, hogy nem hatásos eszköz, még korai lenne. Köszönöm szépen. Térjünk vissza a jelentéstevőhöz. Nem. Nincs más megjegyzés, akkor úgy tűnik, hogy egyetértünk a véleménytervezettel, és a következő lépés pedig holnap lesz, és pedig délután 6 óráig lehet benyújtani majd a módosító indítványokat, amelyben van ilyen, és és azután pedig januárban lesz majd a szabályszerű szavazás. Most pedig térjünk rá a 14-es cikkére, a Nemzetközi Ágazati Tanulmányozó Csoport módosított alapszabálya és eljárási szabályzata, és itt én vagyok a jelentéstevő, és úgy döntöttünk, hogy a vélemény csere meg is történik majd az érdekelt felekkel. És éppen ezért itt is van uh, James Schultz úr és Alexi Lodeberg, és a Stepto Johnson részéről, ez egy nemzetközi jogi cég, és Mr. Fazier az Etman részéről, a gumiabroncs és gumigyártó szervezettől, és uh, azután konzultánsok szintén a nemzetközi kereskedelmi területen, őket e szeretném üdvözölni köreinkben, és át is adom a szót az első számú vendégünknek, Szeptó és Johnson részéről, aki bemutatja azokat a, javaslatokat, amelyeket egy nem régen létrehozott tanulmányra alapoztak, és pedig a gumi árak volatilitásával kapcsolatban. Chairman, members of, uh, of the committee, elnök úr, szakbizottsági tagok, mindenkit üdvözlök. Ahogyan már Morero is elmondta, az LTRMA főtitkára vagyok. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak a meghívásért, és hogy megoszthatunk önökkel egy olyan témát, amely szorosan kapcsolódik a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport munkájához szeretnék elmondani, hogy melyek az aggodalmaink, és mit gondolunk arról, hogy a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport milyen szerepet játszhat e tekintetben. A természetes kaucsuk, természetes gumi egy sajátossága az, hogy tulajdonképpen egyetlen egy ipari szereplő dolgozza ezt fel, hiszen a gumi termelés 70%-át a gumiabroncs ipar dolgozza fel, és 40 és minél több a természetes kaucsuk az abroncsban, annál jobb 40%-át is kitelti a gömnek. Ez egy rendkívül fontos nyersanyag éppen ezért kiszámítható, megfizethető és méltányos hozzáférés kell biztosítani ez a nyersanyaghoz. A természetes kaucsik ellátás tekintetében láthatjuk, hogy a termelés elsősorban dél-kelet-ázsiára koncentrálja, 93% a termelésnek itt valósul meg, néhány százalékot állítanak elő Afrikában, néhány százalékot Dél-Amerikában. Egy másik sajátossága az, hogy a világ termelés 85%-a kis termelőktől származik, néhány hektáron gazdálkodóktól, és és valójában, amikor e, itt befektetnek ezekbe a gumiültetvényekbe, nem tudhatják, hogy megtérül-e a befektetés, már csak a az időjárási változások miatt is. És láthattuk a múltban és a jövőben is, hogy a, az ár nagyon sokat változik. 7-10 éves ciklusokról beszéltük az ellátás oldaláról. Hogyha a keresletet nézzük meg, akkor azt láthatjuk, hogy az Európai Unió a világ egyik olyan régiója, amely 100%-ban a gumi importjától függ, azaz semmiféle gumitermelés nem folyik az Unió területén. tehát a nagy százalékát annak, amit az európai gumigyártók felhasználnak, ezt mind importálják, és ugyanakkor Kína, India, Indonézia most már nem csak termelik, hanem fel is dolgozzák a gumit, tehát legnagyobb felvevő is ennek a piacnak egyben. Aztán egy fontos elem, és amely az, az, hogy a természetes kaucsuk piaca nagyon nagy áringadozásnak van kitéve. Itt láthatnak egy diát, ami az elmúlt tíz évben mutatja a gumi árak alakulását más nyersanyagokhoz, elsődleges alapanyagokhoz viszonyítva. Sajnos ezt nem tudom megmutatni, de ha megnézzük, hogy 2007 és 2010 között ez hogyan alakult, 30%-os volt a koeficiens, a variabilitási koeficiens. És 2010 2010-ben, 2009 második fél évétől láthatjuk, hogy még nagyobb arányban növekedett a gumiára, mint más energia, energetikai vagy élelmiszeripari alapanyagok ára. De miért is emelkedtek a gumiárak ilyen magas nagy arányban vannak ugye ennek okai, egyrészt növekedett a kereset, elsősorban Kínában, ahogy mondtam, Kína az első számú fogyasztó, mint az USA, EU és Japán közösen annyit fogyaszt a gumitermelésből Kína is. És itt nagyon rövid időn belül új feldolgozóipari egységeket is hoztak létre. Aztán 97 és 2003 között nagyon kevés gumiültetvény született, kevés gumifát, kaucsukfát ültettek. Tehát láthatjuk, hogy a többi nyersanyag ára is ingadozott, de a gumi tekintetében fontos, hogy az ültetvények nem születtek, meg nem ültettek gumifákat. Az ültetvények alakulása tekintetében alakul az ár is. Azt, e, e, a, a az ellátás nagyon komoly nyomás alatt állt. Kilónként 1,2 dollárról 2009. februártól egészen 6,5 dollárra emelkedett 2011-re a gumi egy kilónyi ára. Tehát iparág szempontjából kell ezt megvizsgálni. Itt a 20 cent plusz-minusz naponta ennyi, ennyit változhat az ár, ez borzasztó teher, hát nem lehet kiszámítani, hogy hogy alakul az ár. Tehát az áringadozás egy nagyon fontos tényező, és aláássa a hosszú távú tervezést, és ez negatívan hat ki a versenyképességünkre is ebben az ágazatban. úgy gondoltuk, meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogy melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják ezt az áringadozást annak érdekében, hogy, hogy meg tudjuk határozni, hogy új eszközökre van ez szükségünk, vagy pedig vannak már eszközünk vonatkozóan, hogy a piaci átláthatóságot javítani tudjuk, hiszen jelenleg kétségbe esett keressük, hogyan lehetne ezt a piacot átláthatóbbá tenni. Talán megvannak már a létező eszközök, csak rosszul alkalmazokat, ezért született ez a tanulmány a bizottság megbízásából. És akkor most át is adom a szót. Thank you, Chairman. Um, ladies and gentlemen, it's a privilege to be able to present Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! El sem tudom mondani, mekkora öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ma önökről besz- önöknek beszámoltak erről az érdekfeszítő témáról. Főtitkár asszony már beszélt az általános elvekről, de egy-két technikai jellegű részletre is kiternék. Az ágazat aggodalmai elsősorban az árakkal kapcsolatosak. Megvizsgáltuk ezt a kérdést, és arra a következtetésre jutottunk, hogy vannak olyan fejlemények, amelyek a közelmúltban befolyásolták az áringadozást. Először is a 2007-ben kirobbant gazdasági válsággal hirtelen megnőtt az árakkal kapcsolatos, egyre világosabbá vált mindenki számára, hogy az árvolatilitásnak milyen következménye lehet. Másodszorban 2007 és ez év májusa között, amikor felkérést kaptunk, hogy vizsgáljuk meg ezt a kérdést, különböző nemzetközi szervezetek eh, roppant eltérő hatáskörű nemzetközi szervezetek különböző trendeket hoztak mozgásba, amelyeket ismét csak érdemes volt megvizsgálni. Harmadik kiinduló pontunk pedig az volt, egy viszonylag új jelenségről van szó, amely igen jelentős politikai szerepet tölt most már be, azaz a pénzügyi piacok milyen mértékben befolyásolták ebben a konkrét ágazatban az árak alakulását. Mit jelent ez? Nos, ez azt jelentette, hogy öt különböző területre helyezhetők a hangsúlyt. Első, megpróbáltuk elemezni a, az áringadozást és árképzést, az alapvető változásokat megpróbáltuk a exogén és az úgy nevezett, ha nevezettem úgy kontingens szempontból. that was just put forward by the Secretary General is that how uh, does how do the... Felmerült az is, hogy a a gumi vagy kaucsuk ár ingadozása egyéb agrár vagy nem agrár termékek ingadozásával milyen kapcsolatban lehet, hogyan hasonlítható ehhez. Fontos, hogy a szervezet tagjai és a kaucsuk felvásárlók szerették volna tisztában látni, hogy a termelők hiszen itt főként Ázsiában, főként kistermelőkről van szó. Ez a háttér milyen kihatással van az árakra és a, fel, a vásárlásokra. way uh, about it. And what is very important is to see. Nagyon fontos azt látni, hölgyeim és uraim, hogy 2007-8 óta, amikor is a termékek árát, áringadozást, először a G8-ak, aztán a G20-ak is napirendre tűzték. Azt láthattuk, hogy roppant aktívan kutatták ezt a kérdést. A G20-ak egy konkrét csoportja, a pénzügyi biztonsági csoport, a JASCO, a Világbank, az OECD, az FAO, tehát Különböző testületek, szervezetek vizsgálták ezt a kérdést, ezért számunkra, meg megbízunk számára különösen fontos volt, hogy a kaucsuk, a gumi hogyan illeszkedik ebbe a képbe, és hogy mi eh, mit várhatunk, főként az, annak tükrében, a, amit ezek a különböző testületek, nemzetközi szervezetek tettek, találtak, döntöttek. Ebben az esetben egy európai szervezet, szervezettel van dolgunk, bár vannak nem csak európai szervezetek, tehát a világpiac alakulásán kívül ennek konkrét, speciális európai dimenzióját külön kellett vizsgálnunk, hiszen máshol az alapanyagot, a nyersanyagot, ennek meggyőző többségét máshol állítják elő Európán kívül, ami egy sajátos szint visz ebbe a kérdésbe. Ez volt tehát a vizsgálatunk, kutatásunk kiindulási pontja. Térjünk rá stratégiai kérdésekről, inkább a, a valódi műveleti következésekre. És szeretném jelezni, hogy a, ha részletekbe bocsátkoznánk, akkor nagyon hosszú időt venne igénybe. Éppen ezért csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy milyen következtetéseket és milyen javaslatokat kellene mindenre alapozni. Először is fizikai értelembe vett piac, azután a pénzügyi platformok, elsősorban a különböző futures piacok, ahogy kereskednek a természetes gumival, és azután ha megvizsgáljuk a kereskedelmi politikai eszközöket, amelyek kihatással lesznek mind a kettőre, tehát a fizikai és a pénzügyi aspektusokra egyaránt. Először is magára az úgynevezett fizikai piacra, koncentrálva azt mondhatnánk, hogy az átláthatóság rendkívül fontos az előállítási oldalról, tehát az a célkitűzés, honnan is származik ez a természetes gumi, és itt kell az átláthatóságot ö, ö, kihangsúlyozni. És ezzel kapcsolatban az információ, és pedig a helyes információ a kereslet vonatkozásában ö, megkapható, pontos, elérhető, a valódi kérdés az viszont a, az ellátásra vonatkozik, tehát a kínálatra, és itt kellene javítani az átláthatóságot, de ezt mind a két oldalról, kereslet és kínálati oldalról pontos, precíz, átlátható adatokra van szükség, hogy az összes érdekelt fél bizalommal tekintsen ezekre az adatokra. De mert természetesen csak úgy létezik az átláthatóság, hogyha valóban ismerjük a pontos árazást, és mindenkit ez érdekel. Tehát egy hitelt érdemlő pontos adat bankra lenne szükség, adattárra lenne szükség, elsősorban és ehhez természetesen az kellene, hogy a nemzetközi gumiágazati tanulmányi csoport dolgozzon ezeken a kérdéseken, ugyanis ez az elsődleges, illetőleg az egyetlen platform, amelyik ezekkel az adatokkal méltó módon foglalkozik. Tehát ami a fizikai oldalt illeti, tehát a kézzel fogható oldalt. Itt van egy kérdés, ami felmerült a tanulmány során, ahol is arról volt szó, hogy manipulálták ezeket a termékeket, nem jártak el helyes módon, és természetesen ezt is orvosolni kellene, és pedig úgy, hogy az érintett országok nemzeti hatóságai megtegyék a jogi szempontból a tőlük telhetőt, tehát nyomozzanak és büntessenek, amikor is ilyen e, fajta bűncselekményt fedeznek fel. És természetesen e, e, szükséges lenne, hogy valóban hajlandóságot mutassanak ezek a kormányok, hogy cselekedjenek. Erre visszatérünk. Pénzügyi szempontból megint csak az átláthatóság a legfontosabb árazás tekintetében, és Ebben a szempontból a jelenlegi reformok az EU pénzügyi piacokon az, az alapanyagokkal kapcsolatban tulajdonképpen nem oldják meg a kérdést, mert ez az EU hatáskörén kívül történik, ugyanis Ázsiából származik mindez, de ugyanakkor a pénzügyi eszközök rendkívül fontosak ilyen szempontból, mert nemzetközi modellt kell létrehozni, és pedig az átláthatóság céljából, és hogy mindenfajta kihángást ilyen módon lehetne kimutatni, illetőleg büntetni, de itt nincsenek a kezünkbe a szükséges eszközök, hogy a harmadik országban lefolyt cselekményeket tudjuk szabályozni, és természetesen spekuláció folyik az úgynevezett futures pénzpiacokon, és természetesen itt a volatilitás, ugye az ár ingadozás rendkívül fontos. Ami a természetes gumi vagy kaucsuk piacát illeti, tudjuk, hogy ez egy rendkívül specifikus terület, különösen ebből a szempontból, ugyanis az erre vonatkozó szerződéseket ilyen futures piacokon folytatják le, és itt jön be a spekuláció és és éppen ezért a nemzetközi gumi ágazatnak érdeke az, hogy fellépjen az ilyenfajta spekuláció ellen. Ami a kereskedelmi politikát illeti, politikát, természetesen az EU-ban megvannak a szükséges eszközök, hogy garantálni lehessen az átláthatóságot és a kormány részéről a szükséges beavatkozásokat, amennyiben problémákat fedeznek fel a piacon, és természetesen ide tartozik a GSP a megoldás és a kétoldalú eszközök, amiket szintén fel lehet használni amelyeket megismertünk a különböző tárgyalások során. Nem ideális eszközről van szó, de tekintve, hogy nincsen multilaterális szabály még, a jó bilaterális eljárás az átláthatósághoz vezet jelen pillanatban. Ugyanakkor egy széleskörű kereskedelmi keretet is létre akarnak hozni az, az OECD és az export ö, ö, restrikciókra ö, ö, szeretne hatni, és ö, ugyanakkor hosszú távon ö, nagyon fontos lenne, hogy a különböző országok figyelembe vegyék annak a lehetőségét, hogy szabályokat hozzanak létre, amelyek biztosítanak a, az igazságos hozzáférést ez egy hosszú, eh, nagy lélegzetkezetű eh, vitára ad majd okot, de eh, minden esetre a BTO keretében gondolom, hogy ezt is meg lehetne oldani. Tehát fizikai, pénzügyi és kereskedelmi politikai terület, ez az a három, amelyik rendkívül fontos itt. A, ami a javaslatokat illeti, a jövőre vonatkozólag, talán a főtitkár asszony szeretne erről szólni, de minden esetre a tanulmányunk végkicsi menetele oda vezet, hogy három alapvető ajánlással állunk elé. Egyrészt a parlament ebben a stádiumban politikai lépéseket tehetne, de itt nem csak erről van szó, hanem a, ami a nemzetközi gumiágazati tanulmányozó csoportot illeti, a költségvetést, a pénzügyi támogatást is eh, meg kell oldani, hogy megbizonyosodjunk a folyamatosságról ezen a eh, csoporton eh, belül. Ez az egyetlen csoport, amelyik képes az, átlátható adatokat nyújtani az úgynevezett fizikai piacon, és ugyanakkor ki is egészítheti ezt a megbizatását további feladatokra. Ami a jövőbeli tevékenységeket illeti, valószínűleg láttak is már egy jelentést, amit az Egyesült Államok és Föld hoztak létre, itt természetesen mindkét fél rendkívüli módon érdekelt, és éppen ezért hozták ezt létre, és természetesen politikai támogatást is nyújt ennek a szervezetnek, és éppen ezért fontos lenne, hogyha a parlament odahatna, hogy a különböző kormányok is bekapcsolódjanak ebbe a munkába. Egyes tagok kiváltak, de szeretnénk, hogyha visszatérnének, és újabb tagok csatlakozását várjuk. Indonézia, Kína elsősorban be kellene, hogy lépjen. Visszatérve a magára a kereskedelemre, nagyon fontos lenne, a parlament szempontjából, hogy garantálják, hogy az EU valójában megfelelő módon jár el, és hogy rendelkezik a megfelelő kereskedelmi eszközökkel abból a célból, hogy garantálja, hogy hatékony tevékenység folyik ezekben a harmadik országokban, hogy elkerüljük a helytelen eljárásokat, akár fizikai, akár pénzügyi szempontból. Köszönöm szépen! Understand that there is... Úgy látom, hogy még egy hozzászólunk maradt. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a kedves meghívást is, hogy szólhatunk önökhöz az alkalommal. Köszönet ezért. Szeretnék némi háttérinformációt szolgáltatni megpróbálom mindezt egy kicsit tágabb kontextusba helyezni. Én különböző hatáskörökben is dolgoztam karrierem eleje óta, 70-es évek végétől az áru tőzsdé, az áru piacokon. Én egyetemi oktatóként is dolgoztam, konzultánsként, tanácsadóként is semmilyen kapcsolatban sem álltam, sosemiféle áru termelése áru kereskedelemmel, tehát nem voltam alkalmazott, alkalmazottja semmilyen típusú vállalatnak. Szeretnék gratulálni az ETRMA-nak ez a rendkívül informatív jelentéshez, amely a piac természetet nagyon pontosan és jól felvázolja ami a következtetéseket, illetve amelyeket levontak a tanulmányban, némelyekkel egyetértek, némelyekkel nem, ahogyan azt várhatják, és szeretném felhívni a figyelmüket a központi elemre, az ár ingadozásra, tehát az, hogy meredeken felugranak az árak, illetve zuhannak az árak, és különös az elmúlt hónapokban láthattuk, hogy csökkennek a, a nyersanyag árak, méghozzá elég meredeken a Dow Jones-t, ha megnézzük, akkor azt láthatjuk, a nyersanyag árak átlagosan 22%-kal csökkentek az ez évi áprilisi csúcs óta, és átlagosan 13%-kal összességében csökkentek az árak. 2009 és 2010-ben ugye növekedtek az árak, de utána ez évben a gumi ára még meredekebben zuhan, mint többi nyersanyag ára. Itt 558 centbe került kilója áprilisban ennek a, a nyersanyagnak, majd most már 40%-kal csökkent. Köszönöm. Ezt mutattam már a grafikonon, és február óta 46%-os volt a csökkenés a havi átlagos árak csökkenését tekintve, tehát 46%-os volt a csökkenés. Tehát ez az ár ingadozás, ami problémát jelent nem csak az, hogy emelkedtek az árak. Nagyon érdekes úgy tekintenünk a gumira, a kaucsukra, mint egyfajta tüneteként egy szélesebb problémának. A jelentés ugye visszatekint a gumipiac történelmére, Ez 30-as évek komoly depressziójára is visszagondolva, az én kormányom a brit kormány, a holland kormány, illetve az indiai, Indiában és más tagállamokban és országokban is hozzájárultak ezekhez a tanulmányokhoz, és tavaly egy nemzetközi tea megállapodás hoztak tető alá, ami nagyon hasonló célt szolgál, mint amelyet az említett országok kormánya kívánnak létrehozni a gumi tekintetben. A gyarmati időkben, az elkezdett 30-as évek elején ugye a legtöbb nyersanyag ár ára zuhant, és akkor a gyarmati hatalmak felismerték azt, illetve az ott termelő gyarmati állampolgárok felismerték azt, ugye, itt, itt ugye ültetvényeken, exporta termel, termesztett növényekre van szó. Elsősorban a britek és a hollandok rendelkeztek ilyen ültetvények, és akkor felismerték, hogy nagy problémát jelentett az, hogy a jövőbeli ellátást már nem biztosított ilyen alacsony árak mellett, és ugyanakkor a termesztők megélhetését sem biztosították ezek az alacsony árak. Hát ez a nyersanyagpiacok természetéből adódik, és azok az országok, amelyek egykor e, európai gyarmatok voltak, most már saját bőrükön érezték ezt a problémát, a sajátjuknak érezték ezt a problémát, de látom, hogy az időm vészesen fogy. Úgyhogy rátérnék e, erre a megállapodásra, amely az első integratív megközelítése volt ennek a problémának a 70-es évek, és kb. 20 éven át létezett egy ilyen gumiágazati megállapodás a gumi termesztők, termelők között. képen egyetértenék a, az ETRMA ajánlásaival. Mindenképpen egyetértek azzal, hogy, hogy a termelő országokkal az együttműködés nagyon fontos lehet a problémák leküzdése terén. Mindenképpen ez kell, hogy legyen az útunk, és mindenképpen a, a, a kontinentális uniós európai problémáinkat is ugye így kell, hogy próbáljuk megoldani. Aztán nagyon támogatom azt az ajánlást is, hogy szigorúbb szabályozás alá kell vonni az unióban székelő, vagy az unióban található nyersanyagpiacokat, és ezt ki kellene e, bővíteni a tókai, sánkhái, szingapúri tőzsdére, és amennyiben lehetséges ezt a szabályozást ki kellene terjeszte. Aztán elhangzott az is, a, a, az úgy hangzott, mi fogyasztók nem indíthatunk háborút a gumi termesztők szövetsége ellen. Ez egy, ez úgy gondolom, hogy nagyon komoly hiba lenne részünkről is, hogyha mi, európaiak és háborút vívnánk a legfontosabb termelők ellen. Nyilvánvalóan nekik is meg kell védeniük az érdekeiket a gumipiacon. Fogyasztói oldal az elmúlt 25-30 évben nem csak a gumigit tették hanem általában nyersanyag részében e, általában kivonult az együttműködési megállapodásokból. Mi hoztuk ezeket létre, amikor időkben hasonló problémákkal néztünk szembe. azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly hiba lenne, hogyha az általános preferenciális rendszert, vagy, vagy kereskedelmi megállapodásokat használnánk arra, hogy egy ilyen típusú problémát megoldjunk. Úgy gondolom, hogy ez azt jelenteni, hogy háborút indítunk a gumitermelők szövetsége ellen, és ez e, nagyon fontos, de az etr e elsődleges ajánlása egyetértek. Köszönjük szépen, ezt időt, amelyet ránk szántak. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor most a szakbizottság tagjai kapják meg a szót. Én magam kezdeném, hiszen én vagyok az előadója ennek a dossziénak. Itt hozzájárulási eljárás van érvényben, tehát hogy ami a a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport alapszabályának és eljárás szabályzatának módosítását illeti kérdés, hogy ehhez ugye hozzájárulunk-e, és az ETRM EMA tanulmánya ugye azt a kérdést is felvetette, hogy újra kellene indítani a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport munkáját, de ugyanakkor arról is tájékoztattak bennünket, hogy az Egyesült Államok amely ugye a fogyasztói oldalon tagja ennek a csoportnak, valamint a legnagyobb dél-kelet-ázsiai termelők is kikívánnak lépni ebből a szervezetből. Kína sosem volt tagja ennek. Tehát úgy tűnik, hogy a legfontosabb szereplők, mármint az unión kívül, nem is lesznek már tagjai ennek a szervezetnek. Tehát a reprezentativitás, a jelentősége ennek a szervezetnek megkérdőjeleződik. De hát miért is léptek ki az említett országok a szervezetbe, és mit lehetne tenni annak érdekében, hogy úgyból növeljük a tagságát ennek a szervezetnek, annak érdekében, hogy nagyobb jelentéssel tudjuk felruházni a működése. Itt ugye az átláthatóságát kívánt a tevékenységével növelni, valamint a, a gumipiac tervezhetőséget, előreláthatóságát kívánták elérni, de ezekre a kérdésekre én nem kaptam választ. Ugye a végső megjegyzésében jó lenne, hogyha ezekre kitérne, ezekre a kérdésekre. Tehát, hogy miért történt ez, és mit, hogy mit tudnánk tenni mi, mint az Európai Unió, mit tudnánk tenni annak érdekében, hogy bővítsük a tagságát ennek a szervezetnek, de most akkor megadom a többi szakbizottsági tagnak a szót, amennyiben hozzá kívánok szólni ez a videóhoz. Úgy tűnik, hogy senki sem kér szót. Akkor a bizottság kapja meg a szót. A bizottság nevében Klaus Peren kapja meg a szót a Vállalkozásról és Iparügyi Főigazgatóság képviseltében, és kérném, hogy esetleg próbálja meg az én két kérdésemre is válaszolni. Köszönöm, elnök úr. Roppant releváns kérdéseket vetett fel, amelyekre, amelyeket már mi is feltettünk magunknak, mielőtt javaslattal álltunk volna elő, és kértük volna az EU tagságát ebben a szervezetben. A módosított okmány értelmében e, e, e, ezért nyilván az önök beleegyezésre van szükség. Az Európai Unió, illetve korábban az Európai Közösség 2002 óta tagja volt ennek a csoportnak, Ezt a tanulmányozó csoportot 94-ben alapították ugyanis eredetileg. Miért volt szükség arra, hogy ezt az alapszabályzatot, alapszabályt újra tárgyalják? Nos, azért, mert az Egyesült Királyság kivonult az IRSG-ből, és így a londoni központot áshova kellett költöztetni. Szingapurt választották azért, mert az előállítás és a kereskedelem központja Ázsiába helyeződött át. Az alap, alapszabály megváltoztatásával két különösen fontos változás is történt, legalábbis a mi szempontunkból fontos. Egyrészt az Unió teljes jogú tagjává válhatott a szervezetnek, hiszen korábban csak országok lehettek tagjai, az Unió pedig ugye nem az még egyelőre, illetve a költségvetési hozzájárulástól függ a szavazatok súlyozása, nem fejenként egy-egy szavazatról van, van tehát szó. Úgy a bevezető során hallottuk a tanulmányt felvezető kollégáktól, hogy az árvolatilitás, az áringadozás igen komoly problémát jelent ebben az iparban, itt e, Európában, ez is a tanulmányozó csoportnak, ennek a nemzetközi gumiágazatú tanulmányozó csoportnak kell a kereslet és kínálat kérdését alaposan elemezni. Igen komoly e, idő telik el egy gumiültetvény elültetésétől a betakarításig, és így roppant fejlett modelleket dolgozott ki ez a csoport, annak érdekében, hogy közép-hosszú távon meg tudják tipelni a kereslet alakulását. a kaucsuk előállító országok csoportja egy hasonló nemzetközi szervezet, az IOCO, ami a Nemzetközi Kaucsuk Konz- vagy Gumi Konzorcium ezen előállító országokra korlátozódik a tagság, vagy a domináns hatalomat bíró országokra, aminek megvan a maga oka. Ahogy a konzulens úr is említette, nekünk alapvetően saját jó felfogott érdekünk, hogy valamilyen kapcsolatot tartsunk fenn ezen országokkal, az előállítókkal és az IRSG az egyetlen olyan fórum, ahova minket bevesznek, ahol ezt megtehetjük. Ráadásul különösen fontos szerepet játszik ebben az ágazatban ez a tanulmányozó csoport. Felmerült önökben a kérdés, hogy Tájföld, Indonézia és más nagy előállító országok mert nem tagok, miért léptek ki, Amerika miért lépett ki ebből. Nos, Amerika egy kicsit különleges esetnek számít szerintem, mert amikor bejelentették kilépésüket, akkor ennek sorban anyagi okát volt megtakarítási célból. A költségvetési hozzárulás tükrében én ezt túlzottnak tartom. Szerintem a valódi ok az volt, hogy Amerika az egyik kötelezettségének nem tudott már eleget tenni, ami a statisztikai, a fogyasztásról szóló statisztikai adatok nyújtása az előállító országoknak a termelésről kell statisztikákat adni, Amerikának a fogyasztásról kellett volna, és nem voltak abban a helyzetben, hogy ilyen statisztikával szolgáljanak a, a tröszt ellenes jogszabályok miatt. Az IRSG így tehát máshonnan szerezte be ezeket az adatokat, nem az amerikai kormányzattól, ami egyik komoly e, oka lehetett a kivonulásuknak, a kilépésüknek, ráadásul az amerikai kaucsukot felhasználó ipar is mm, szűkülőben van, így tehát nem érezte úgy Amerika, hogy már mindenképpen tagjának kell maradnia. A tájföld esete kicsit eltér ettől. A konzulenstől már hallottuk a szakértőtől, hogy tájföldnek az elmúlt években igen fontos volt a saját érdeke, tehát az előállító országok érdekének a képviselete, és az alapszabály módosítása e, során jó néhány kívánságát nem sikerült elérnie. Például a saját költségvetési hozzájárulásának jelentős csökkentését, bár a legnagyobb előállító országról van szó, illetve a csoport e, mandátum, amelynek Eh, amely az árak eh, előre eh, jelzése, ezért úgy érezte Tájföld, hogy ennek a szervezetnek hivatalos ár előrejelzéseket tennie nem most The um, IRSG has members from Africa, uh, Cameroon, Cote d'Ivoire. Cameroon, Elefántcsontpart, és más afrikai országok. Nos, ők a saját céljaikra, a tervezési céljaikra természetesen az IRSG-t fel, előrejelzését felhasználják, bár nem tagjai hivatalosan ennek a tanulmányozó csoportnak. Az ENSZ CFC, tehát Common Fund for Commodities eh, alapjából eh, juttatott finanszírozás, támogatás eh, az IRSG tagjainak nem áll rendelkezésre. Kína szeretné mindenki, hogyha ebben az IRSG-ben szerepet vállalna tagként. Mi különböző szinten tettünk erőfeszítéseket arra, hogy a kínai kormányjal felvegyük a kapcsolatot a Kína csatlakozásáról. Az IRSG eh, szervezeti szinten maga is megtette ezt többször, többi biciklen. Eh, Indonézia, eh, Brazília, Vietnám mm, is komoly kaucsuk előállító országok, és az IRSG-től hallottuk, hogy úgy tűnik, hogy Indonéziában főleg egyre nagyobb az érdeklődés az IRSG iránt, és Brazília is elkezdett érdeklődni az iránt, hogy milyen feltételekkel állhatna taggá. Nagyon reméljük, hogy a tagság újból növekedésnek indul, hogyha az IRSG történelmét megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy voltak időszakok, amikor tehát, hogy ingadozik a tagság, voltak, amikor kiléptek országok, aztán újra beléptek, aztán mások léptek ki, és mások léptek be, de ez egy ilyen szervezetnél elfogadható. Egy utolsó megjegyzésem, csak gyorsan mondja az elnök úr, tehát a magánszektor az IRSG munkájához hozzájárul egy tanácsadó bizottságon keresztül. Ők is bizonyos mértékű tagsági díjat fizetnek, és az IRSG ezért úgy döntött, hogy az éves kaucsuk csúcsot egy profitorientált konferenciává alakítja át, ahol a magánszektor hozzájárulását várják, és amelyel a tagságdíjak tovább csökkenthetők. Thank you very much. So we don't run the risk of having a single member international. Köszönjük szépen. Tehát akkor létezik egy ilyen szervezet hamarosan, de most nagyon röviden szeretném, hogyha megválaszolnák az előbb feltett kérdéseimet. Etér a... Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Hát nagyon sok érdekes dolgot hallottunk, de szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a, a, a világ abroncs szükségletének a 26%-át Európában gyártják. És éppen ezért ez rendkívül fontos gazdasági szempontból, ugyanakkor bizonyos követelményeknek elő, eleget kell tenni, hogy továbbra is versenyképesek legyünk a világ, világpiacon, és a legelső az anyásanyagokhoz való hozzáférés. A természetes kaucsuk természetesen nem a mi kezünkben van, hanem valaki máséba, és éppen ezért az átláthatóság nyilvánvalóan szükséges a fizikai piacon. A pénzügyi piac, amelyik nem igazán jól működik most, minket nem igazán befolyásol, mi fizikailag szeretnénk világosan látni ebbe a kérdésben, és természetesen modellre van szükség, és ez az a csoport, amelyik képviseli nem csak a természetes, hanem a szintetikus gumi területét, és ugyanakkor, mint ipar, amiatt aggódunk, hogy nincs elég befolyásunk se a, a termelőkre, elsősorban, se a a gumi előállító országokra vonatkozólag, ugyanis velük szeretnénk maximálisan együttműködni, és ebből származna a legnagyobb haszon a felhasználók szempontjából, fogyasztók szempontjából, és ezért kellene a támogatás, hogy jobban tudjuk működni a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr kérdés az, hogy miért hagyták el a szervezetet egyes tagok. Két típusú csoportról van szó, és két árstabilizációs megállapodás létezik, és 1994 óta létrejött ez a tanulmányozó csoport is. Miért adták fel a 90-es években az árstabilizációt? Volt egy ideológiai nyomás a Reagan kormány részéről, és ugyanakkor akkor nagyon alacsonyak voltak az alapanyag árak, miután összeomlottak előzőleg ugyanezek, és éppen ezért a leggazdagabbak kivonultak, mert nem volt szükségük a stabilizálásra, nem azt mondom, hogy ez okvetlen az, az ETRMA volt, de nem érdekelte őket továbbá a, szár stabilizáció, és akkor a, az UNCTA, a, a KNUD szempontjából, tehát az Egyesült Nemzetek erre vonatkozó a, a, a szakosztálya is akcióba lépett, de mi hangsúlyozni szeretnénk, hogy mennyire fontos a az alapanyag kereskedelem különösen a legszegényebb országok számára, és itt jön be a tájföld, és, és hogy miért akar az RST előjelzésekkel előállni, ugyanis itt mi természetesen ezt meg tudjuk tenni itt a gazdag országok szempontjából Európában, és egy kitűnő konzultás jelentés is hallottunk most, de még a közepes eh, jövedelmi országokban, mint Tájföld és eh, eh, Malázia ennek meg ezek a lehetőségek. De most, hogy mennyiben támogatnánk ezeket a lépéseket, ebben nem vagyok igazán biztos. De végeleményben a bizottság arra hívta fel a figyelmet, hogy az EU-nak okvetlenül be kellene kapcsolódni, és a többi tagokat is vissza kellene hoznia, de meg kell mutatni, hogy eh, készek vagyunk az együttműködésre, de semmiféle fenyegetésre vagy agresszióra nincs szükség ilyen tekintetben. És eh, ugyanakkor, ha ez nem működik, és az Egyesült Államok és Kína a szervezeten kívül maradnak, akkor egy másik szervezetet kellene létrehozni, amelyik nem lenne LSG, e de mégis hasonló módon járna el. Minden esetre a támogatásra szükség van, ezt meg is érdemeljük, és ez a közös alap óriási nyomás alá került az utóbbi évben, és ez egy rendkívül fontos szervezet, amelyik abszolút értelemben működőképes, és éppen ezért támogatni is kell. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a hozzájárulás. Köszönjük szépen ezeket a beszámolókat itt a munkacsoport a szempontjából, és először is felhívták a, a figyelmet a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport működésére, és hogy ez mennyire fontos, és erre hívta fel a bizottság is a figyelmet. Tehát köszönjük szépen mindenkinek a beszámolókat. A következő lépés pedig a jelentés tervezet lesz, amit majd január 25-26-án fogunk ismertetni. Térjünk rá a 15. pontra, az általános tarifális preferenciák rendszere, és itt egy jogi E, dosszéről e, van szó, jogalkotási e, dosszéről, és a jelentés tervezet már meg is van, és a jelentés tevő Christopher Fjellner a PPE részéről, és neki szeretném átadni a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! amikor először ez nem az első alkalom, hogy ezt megmutatjuk, már harmadik alkalom legalább azóta, hogy jelentéstevő vagyok ennek a témának, hogy napirendre kívül kerül ez a téma. Mindenki megkapta írásban, és remélhetőleg lefordítva a jelentős tervezetemet, mivel októberben már ezt megvitattuk, így tulajdonképpen mindenkivel sikerült már konzultáltam a különböző érdekelt felekkel, és rendszeresen a tanácsi munkacsoport elgondolásairól is tájékoztattak. Ami önök előtt található az a szöveg, ez néhány általános irányelvet próbál követni, arra vonatkozóan, hogy szerintem hogyan kellene működni az új általános tarifális preferenciának. Ennek stabilnak, egyszerűnek, átláthatónak, kiszámítható, és a VTO-val kompatibilisnek kellene lennie. Ezek lennének tehát a célkitűzőseim. Én őszintén azt gondolom, hogy a KSP rendszernek továbbra is olyan eszköznek kellene lennie, amely a fejlődő országoknak lehetőséget teremt, a kereskedelem terén, főleg a legkevésbé feledett országoknak sikerül lehetőségeket teremteni a világkereskedelem terén, és amikor valamit ugye módosítunk, akkor vigyázni kell, hogy ahol elveszünk valamit, akkor uh, esetleg hozzá is tegyünk valamit, tehát hogy az egyensúlyt fent tartsuk. De kezdeném azzal, hogy mit nem kívánok módosítani javaslatomban hiszen a politikusok általában arra leginkább büszkék, hogy mit tettek, bár pedig politikai döntés lehet az is, hogyha nem teszünk valamit, vagy nem változtatunk, módosítunk meg valamit, az egy fontos döntés. Tehát éppen ezért szeretnék kitérni arra, hogy valójában mi az, amit nem is kívánok módosítani a javaslatomban. Először is nem szeretnék a fegyveren kívül bármit szabályozáshoz hozzányúlni, nem csak az időtartamának tekintetében, én az előző viták során kiderült számomra, hogy itt széleskörű egyetértés uralkodik ezzel kapcsolat. Úgy gondolom, hogy mindent a fegyveren kívül az egyik olyan szabályozás, amelyre leginkább büszkék lehetünk az európai kereskedelmi politikában, tehát ez a vámmentes kvóta, mentes piaci hozzáférés biztosítása a legkevésbé felett országok számára, ez fontos, úgy gondolom. A GSP plusz rendszer csak csekély mértékben kívánom módosítani. Úgy gondolom, hogy ez egy valóban észszerű és nagyszerű rendszer, de az alkalmazás előtt érdemes lenne az ellenőrzést bevezetni, de amint már jóvá hagyták, az adott intézkedés van akkor is szükség van az utánkövetésre. Aztán a jogosultsági kritériumok ezzel kapcsolatban komoly viták és elgondolások merültek fel, de nem tudom, hogy mi az, ami az említett elveknek még eleget lehetne, tehát stabil, egyszerű, átlátható vétónak is eleget tevő rendszert, nem tudunk mást felállítani. Tehát bármit lehetne még felsorolni, mint kritérium, de ha a VTO rendszerében nem passzol bele, akkor el is feledkezhetünk róla. Tehát én foglalkoztam ezzel a témával, de nem kívánom módosítani. De akkor mit is javasolok? úgy gondolom, hogy általánosságban kellene ezt megvizsgálni. Az 5-ös, 6-os módosító, az érintett országok az átmeneti időszak tekintetében két évre, két évben határoznánk meg ezt az átmeneti időszakot, legyen szó átsorolásról, vagy kétoldalú megállapodásról, úgy gondolom mindkét esetben egyszerűbb lenne, hogyha ha mindig ugyanolyan hosszú átmeneti időszakot határoznánk meg. Ezen kívül egy új átmeneti időszakot is bevezetnék azon országok számára, amelyek már aláírtak az Európai Unióval szabadkereskedelmi megállapodást, de, de még, még nem van érvény, nincs érvényben, amikor a szabályozás az új GSP-be lépne, és éppen ezért ők egy régebbi helyzetbe lennének kénytelenek vissza helyezkedni, tehát egyfajta fekete lyukban eltűnének, éppen ezért számukra is a két éves átmeneti időszakot határoznék meg. Aztán, ami a származási szabályokat, illetve a GSP tekintetében nem kívánunk a javaslatban módosítást elérni, de mindenképpen érdemes megvizsgálni, hogy mely országok profitálnak ezekből a szabályokból. Ugye itt a szabályozás nem vonatkozik azokra az országokra, amik más tekintetben már preferenciális hozzáférést élvezni. De kérdés, hogy milyen hatással lehet ez a regionális kumulációra, az egységes átalakításra. Úgy gondolom, hogy ez további elemzést, fejlesztést kíván a bizottság részéről úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lenne már most megállapítani, hogy milyen következményekkel járna az, hogyha a származási szabályok az említett országokat kizárnák. Tehát remélem, hogy a bizottság majd itt tud tenni valamit, úgy gondolom itt fontos szerepet játszott abban, hogy nehogy szándékolatlan következmények lépjenek aztán a következő módosítások a termékkör tekintetében. Nagyon sok országot ugye kiveszünk a GSP köréből, tulajdonképpen ez történik itt. És amikor a versenyképesebb országokat kivesszük ebből a rendszerből, akkor ak- akkor ez azt is jelenti, hogy növelhetjük a koncentrált kedvezményeket, és még ha csak kicsit is növekszik ez az előny, akkor működőképes a rendszer, és nem válik kevésbé vonzóvá, még ha kis veszünk országokat ebből a rendszerből. Tehát itt nem pénzsporolásra van szó, hanem koncentráljuk a támogatásokat, az erőforrásokat azokra az országokra, amelyek leginkább rászorulna erre. És hát nagyon alaposan meg kell gondolni, milyen termékeket választunk ki, tehát fontos, hogy van fél értéke bírjanak az adott ország számára az adott termék, de ugyanakkor se a legkevésbé felett országokat, se az Európai Unió érdekeit ne um, sértse. Például ugye a ritka földfilmeket is említhetnénk, ezeket általában ugye importálni szeretnénk, de vannak országok, amelyek esetleg szeretnék kizárni a termékek köréből. Tehát a nagyon érzékeny áruk körét végig kell gondolni. 3,5 százalékról nagyon korlátozottan bővítenénk, tehát ezt a, az 16-os módosító az átláthatóság növelése minden érdekel tekintetében nagyon fontos, tehát hogy az statisztikai adatok rendszeresen elérhetők legyenek. A más kereskedelmi statisztikákra vonatkozó szabályozásokkal összhangba kell ezt megvalósítani, tehát minden országnak előre kell tudnia, hogy mikor kerülhet sor átsorolásra, tehát hogy ne legyenek olyan következmények, amelyekkel nem számoltak. Ez a legjobb módon az átláthatósággal érhető Aztán 13-as, 14-es módosító, védzáradékok kérdése. Én a textilek tekintetében ugye azt javasoltam, hogy valamennyi textilre, ruházati termékre terjedjen ki a textilekre vonatkozó védzáradék, itt ugye eh, gondolok az EU délkora védzáradékra is, akkor megtanultam azt, hogy az, a parlament nagyon fontosnak tartja a vétszáradékokat, és éppen ezért a jelentésemben is ezt figyelembe kívántam venni. Aztán egyes módosító, 21-es módosító az időtartamra, a bizottság nem kívánja korlátozni az időtartamot, úgy gondolom, hogy a legkomolyabb javasolt módosítás, egy alapvető módosítás az ez lenne. Ez az első alkalom, hogy az Európai Parlamentnek ugyanakkor lehetőséges van arra, hogy a megállapodáshoz, ez a szabályozáshoz hozzá járulhasson, éppen ezért megfelelőbb lenne, hogyha 5 évre korlátoznánk az időtartam. Elnézést, 10 év. Néha olyat mondok, amelyet nem szándékoztam mondani, mert tíz év lenne tehát. Úgy gondolom, hogy elég hosszú időtartam annak érdekében, hogy a stabilitás és a, az előreláthatóságot biztosítsuk a tíz év, tehát működőképes lenne e tekintetben. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy a fegyveren kívül bármit, ugyanakkor ezt a rendszert úgy, ahogy ma is, határozatlan időre kell, hogy, hogy biztosítsuk. Ez egy alapvető dolog, amelyben megállapodtunk, és nem akarok vitába bocsátkozni arról, hogy a a legkevésbé fejlett országoknak meddig biztosítsunk kvótamentes, vámmentes hozzáférés. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy itt határozatlan időre szóljon ez a megállapodás. Természetesen a részletekről még csatározhatunk. Feltartják, hogy én csekélyebb módosításokat eszközöltem, de inkább arra fókuszáltam, amelyeket részletekben menően ugyan lehetne módosítani, de ugyanakkor olyan dolgokat is felsoroltam, amelyeket nem szeretnék módosítani, ahol szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy a, az új intézkedések nem arra fókuszálnak, hogy pénzt sporoljunk, hanem ez egy fejlesztési eszköz, tehát itt továbbra is a fejlesztés szolgáljuk csak koncentrált módon. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és akkor először is az árnyék előadók kapnának szót, hogyha jelen vannak. Először is Dév Mártin a szocialisták nevében. Köszönöm, elnök úr. Uh, Workin for his good consultation. Köszönjük Fjellner kollégának kiváló munkát végzett. Három, nem egyszerű jelentés ez, háromdimenziós csakhoz hasonlítanám, hiszen a világ legszegényebb országainak is e, az igényeit is ki kell elégíteni, ugyanakkor a közepes e, jövedelmi viszonyokkal rendelkező országokat sem szabad figyelmen kívül hagyni, és az európai ipart sem hagyhatjuk magára. Tehát ezek között kell valahogy egy kötéltáncot járni. Azt hiszem, hogy Fjellner kollega kiváló megközelítést alkalmazott, nem próbáltak, nem kívánta radikálisan megváltoztatni az Európai Bizottság javaslatát, hanem inkább kiinduló pontként kezelte és azt finomította. A bizottságnak nem volt egyszerű kialakítani ezt a kiegyensúlyozott középutas megoldást, ezért ettől túl messzire nem szabad eltávolodnunk. Egy eljárási kérdésre és három érdemi kérdésre térnék ki. Az eljárással kapcsolatban egyetértek azzal, hogy a, az, hogy ne legyen lejárata ennek a rendeletnek, értem én, hogy az Európai Bizottság stabilitást kíván bevezetni, de hát egy nyílt végű megállapodás, amikor az IPÁK-ról még folynak a tárgyalások, szabadkereskedelmi megállapodásokról, azt se tudjuk, hogy hány záróra időben a dohai forduló is folyik még, és a kereskedelem eh, is egyre inkább kelet felé tevődik át ennek a központja. Szerintem a tíz év az egy jó kompromisszum, a nyitott vége az túl nagy lelkű lenne. Tíz év múlva visszatérhetünk erre, és láthatjuk, megvizsgálhatjuk, hogy hogyan javíthatunk ezen a eh, kereten. Az országok lefedésé témájában, tehát szerintem a tengeren túli területek és a szabad kereskedelmi megállapodással rendelkező országokra ne terjedjen ki, ez teljesen logikus. Kényesebb már a közepes sem fejlett országok kivétele ebből a sorból, főként a felső közép jövedelmi viszonyokkal rendelkező országok esetében ez igen kényes kérdés. A világbanki besorolás talán lenne talán a jövedelmi viszonyok meghatározására a legcélra vezető, még ha nem is tökéletes. Ezeket a kritériumokat esetleg még tovább finomíthatjuk eh, a tekintetben, hogy mely ország vannak különösen kitéve eh, bizonyos veszélyeknek, ahol a diversifikáció eh, alacsony szintje, Botswana, Ecuador, Namibia, például a GSP kitettségi eh, zeradék eh, értelmében veszélyeztetett országoknak szárma, eh, számítanak, ugyanakkor nem lennének már kedvezményezettek a jövőben jelenlegi formában. Ugyanakkor az humán fejlettségi indexet is valahogy bele kellene számolni, de be annak érdekében, hogy valóban a legrászorultabb országokat célozzuk, de a felső középjövedelmi viszonyokkal rendelkező országok se essenek ki a szűrőn. Tehát még egyszer mondom, egy finomított szempontrendszerrel talán megelőzhetjük, hogy túl nagy szemű rostán kiszóródjanak egyes olyan országok, amelyeknek nem lenne szabad. Valóban igaza van Fjellner úrnak, nem szabad, hogy a legkevésbé fejlett országok preferencia eróziója bekövetkezzen. There's 14 raw material uh, lines which would be good news for the GSP countries. GSP országoknak az jó hír az LDC-kre, viszont ez nincs kihatással. Ugyanakkor meg kell vizsgálnunk egyes termékek esetében az alapanyagokon túl. Biztos, hogy vannak olyan nem kényes termékek, amelyeket bevehetünk ebbe a körbe. A GSP országok előnyét élvezhetik, anélkül, hogy hatással lennének a legkevésbé fejlett országokra, vagy az uniós piacokra. Nyilván több lobby is megkereste a társ e, árnyék előadóimat, vagy árnyék előadótársaimat, de én is úgy gondolom, hogy valóban a kedvezményezett termékek körét még egyszer át kell gondolni. És végezetül elnök úr, ha még egy gondolatot megenged nekem a GSP Plus-szal kapcsolatban, a bizottság javaslatainak egy jelentős része üdvözlendő. Az emberi és munkavállalói jogok, a fenntarthatóság eh, szempontjai valóban fontosak. A parlament eh, felügyeletének szigorítása szintén üdvözlendő, az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye is szerepel majd az egyezmény listában, azonban az egyezmények listája végtelenné is tehető. Az állat jóléti lobby megkeresett engem, és szerintem ez a lista meghosszabbítása vagy kibővítése nem áll tőlem távol, de mégis jobb, hogyha a jelenlegi 27-es listánál maradunk a bizonyítás terhének a megfordítása szerintem jó ötlet, azaz a kedvezményezett országoknak kell majd bizonyítani az Európai Bizottság felé, hogy tartják magukat a szabályokhoz, ahelyett, hogy az Európai Bizottságnak kellene bizonyítani a jogsértést, illetve a szabálysértést. Szerintem a, a Sri Lankától visszavont preferenciák ügyéből sokat tanultunk, érdemes levonni a tapasztalatokat, a benchmarkok javítása, a tájékoztatás és a monitoring tevékenység szigorítása terén. A két legnagyobb javasolt változtatás a GSP Plus-ban, a kitettségi kritériumok megváltoztatása, a kereskedelmi preferenciákat meg kell tartani, a GSP plusz országok ugyan veszélyeztetettek, vagy ki vannak téve az -e piacnak? Könnyebbé tehetjük a jogosultsági e, eljárást, hogyha az Európai Bizottság bármikor befogadhat ilyen kérelmeket. Kérelmeket szerintem ez pozitív változás lehet. De az új jogosultsági kritériumok alapján Pakisztán és a Fülöp-szigetek is jogosult lesz, ami a legkevésbé fejlett országokra hátrányos hát, hatással lehet. Szeretném, hogyha az, az Európai Bizottság ezt figyelme követné. Egyetérzek bizottsággal, de a kritériumokat körültekintően kell megfogalmazni, hiszen ezen a téren nagyon sok szegény ország versenyez a legrászorultabb címért. Roppant bonyolult kérdésről van szó, ahogy azt már mondottam, ezért nem szabad túl hirtelen következtetésre jutnunk. Köszönjük, mondja az elnök úr. Helmut Schulz, adom meg a szót. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I want to thank the... Köszönöm szépen, elnök, szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Uh, a munkáját, amely ez a nagyon súlyos témával kapcsolatban végzett. Az elmúlt másfél évben ugye vitát folytatunk SB rendszerről, itt ugye a szakbizottságban, a plenárison is foglalkoztunk ezzel, és hát a, a Lisszaboni szerződést követő új helyzetben is foglalkozunk ezzel a GSP-vel, hogy most kerül a felülvizsgálatra. Itt ugye a parlament, a, a társdöntő és hozatali helyzetében is másképpen kell, hogy foglalkozzon ezzel az ügyel. Ez a jelentés ugyanakkor olyan elemeket is felvet, amelyekkel már egyszer kivettünk a GSP Plus rendszerből, de amelyet tisztában voltunk, hogy még alaposabban meg kell majd vizsgálnunk, meg kell vizsgálnunk azt, hogy mely elemekre akarunk koncentrálni. Éppen ezért egyetértek az előadóval, amikor azt mondta, hogy nem kívánja az EIB-t, az Európai Beruházási Bankot, vagy a GSP Plus mechanizmust a figyelem terébe állítani. A, a, a bizottság javaslatában is ugye azt hangzott, hogy 27 szerződés legyen benne a GSP Plus mechanizmusban, de ugyanakkor szeretnék egy kérdést feltenni mind a bizottság, mind az előadó felé. Tehát, hogyha csökkentjük azon országok számát, amelyek kedvezményezetjei lehetnek ennek a rendszernek, amiatt, hogy változik ugye a mutató, amely alapján jogosultakká válhatnak ezekre a preferenciális vámokra, akkor azért el kell mondanunk azt, hogy a célját ennek az eszköznek egyáltalán nem módosítjuk ezzel a korlátozással, sőt, de ugyanakkor meg kell vizsgálni, mely országokat fedjen most ez a rendszer, kik részesültek ebből a kedvezményben. Úgy gondolom, hogy az lenne a feladat, hogy meghatározzuk, hogy melyek a küszöbök, mi volt az eredeti célja ennek a mechanizmusnak, mit szerettünk volna elérni. Ugye mindenképpen egyetértetünk abban, hogy továbbra is segíteni szeretnénk a fejlődést, ezekben az országban leküzdjék a szegénységet, és hogyha a küszöbötégeket lejjebb visszük, például a jövedelem tekintetében, ugye ez volt ugye a bizottsági példa is, akkor kizárjuk az országok egy bizonyos csoportját, amelyek úgy gondolom, hogy különösen a GSP plusz esetében továbbá is sérülékeny országok. És hát az lenne a kérdésem, hogy van-e olyan hatástanulmány, amely foglalkozik azzal, hogy milyen következményekkel jár ez két-három évvel azt követően, hogy az új mechanizmusból már előnyeket élvezének az országok. Tehát a tanács pontosan ezzel a problémával is foglalkozott. Itt vannak különbségek a tagállamok között, amikor megítéljük azt, hogy nekünk az unió tagállamaként mi is a feladatunk abban, hogy előmozdítsuk a, az adott országok gazdaságát azáltal, hogy kedvezményes elbánásban részesítjük őket. Szeretnék feltenni egy kérdést. Az Európai Parlamentként nem lenne érdemes, mielőtt lezárjuk, véglegesítjük az álláspontunkat ezzel kapcsolatban, hogy megpróbáljuk ezt a hatástanulmányt is elvégezteti, tehát hogy megértsük, hogy milyen hatással jár ez majd az országokra. Az egyik az emberi fejlesztési index, aztán a világbanki kritérium és lehetséges kritérium lehet keverni, és a különböző kritériumokat. És jelenleg nem vagyok egészen tisztában azzal, hogy és hát kérdezném az előadót is, hogy hogy hinnünk kell abba, amit nekünk mondanak, vagy pedig olyan helyzetbe kellene hozni a parlamentet, hogy ellenőrizhesse is azt, amikor az álláspontját kialakítja. Nyilvánvalóan ez egy vitatott uh, hát lehet, hogy a világbanki kritérium a vitathatóbb, lehet, hogy más kritériumok megfelelőbbek, ezt nem tudjuk. Az Európai Unió, a nemzetközi közösség ugye elismeri a tekintetben, hogy nagyon változatos gazdag a GPS rendszere, amelyet kínál más országoknak. És a bizottság javas lata követően az Unió lenne az, amely a legkorlátozottabb GSP rendszert kínálja. Nagyban megváltozna tehát a, a helyzetünk, mint nemzetközi kereskedelmi szereplőnek, és nem feltétlenül ez kell, hogy legyen a stratégiánk. És hát nem tudom, hogy nem meg kellene visszatérni, és a Deves szakbizottság már vitatkozott is a Bélnyomi fejlesztési célokra, itt ugye, ugye szintén felülvizsgálatra eh, került sor az eszközök tekintetében, ezt megtetnénk a GFP eszközök tekintetében is, de rövid az időnk, ezért kérném, kérdezném, hogy hogy nem lehetne több időt szánni erre a jelentésre, másrészt pedig nagyon örülök, hogy hozzájárulhatunk a jelentéssel végzett további munkához de röviden, nagyon kérem, mert még legalább hat különböző ponttal kell megbírkózni. Köszönöm szépen, megpróbálok röviden válaszolni. Először is a most elhangzott előadás alapján gondoljuk, hogy eléggé kritikusan áll hozzá a kérdéshez, sokkal inkább, mint azt vártuk volna. És egy picit csalódtunk viszont, éppen ezért úgy látszik, hogy valami, valamiben helyesen járt el, ahol nem vártuk volna. De minden esetre támogatjuk az elhangzott ötleteket, a megbízhatóság, az átmeneti időszak, az átláthatóság. Ezek mind nagyon jó ötletek, és ugyanakkor 4 és félről 3 százalékra csökkentjük ezt a százalékot, amit most említett. A 10 éves időtartammal szintén egyetértünk, ahelyett, hogy nyitott végű legyen, és természetesen a, ugyanakkor a, a különböző biztosítójárásokra eljárásokra is figyelmet fordítunk, de ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy kinek lesz e mindez hasznos. Ha megnézzük a 22, 23, 24-es módosítást itt a termékek vonatkozásában, akkor felmerül a következő kérdés, hogy ezeket hogyan választották, ezek lennének a legjobb eszközök fejlődési szempontból, vagy pedig az EU ipar szempontjából kellene csak ezeket befogadni. De a leg komosabb, komolyabb aggodalmunk az a következő, a, a, milyen országokra vonatkozik majd mindez, ugyanis nagyon sok tagállam már foglalkozott ezzel a kérdéssel, és nagyon sok alternatíva is született, közé, közepes, illetőleg nagyobb jövedelmű országok esetére. Ugyanis tulajdonképpen, ha nem így járunk el, akkor, akkor kimaradna a jelenlegi rendszernek a fél felhasználó tábora valójában. És ugyanakkor az az import, ami a GSP alá esik, az tulajdonképpen csak 4%-a a teljes importnak, és éppen ezért úgy gondoljuk, hogy sokkal bőkezűbbek is lehetnénk ilyen vonatkozásban. És éppen ezért a módosításokra kell koncentrálni, és pedig a, olyan értelemben, hogy mely országokat választjuk ki. Ugyanis vannak olyan országok, amelyek a 4400 dolláros fejenkénti évi jövedelem alá esnek, de csak nagyon kevéssé. Kérdés, hogy mi történjék ezekkel az országokkal, és hogyan tudjuk integrálni azokat az országokat, és ugyanakkor felmerül egy másik kérdés egy-egy régióba, hogyha egy ilyet befogadunk, mi lesz a többivel. Ugyanakkor nagyon sok ország szabadkereskedelmi megállapodást is szeretne kötni az EU-val, és kérdés, hogy mi történik majd ezekkel az országokkal, ugyanis akkor nyomást helyezhetnének ezek az országok a saját dolgozóikra, hogy alacsonyabb bérél dolgozzanak, hogy megfeleljenek az EU kvótának. És azt hiszem, hogy E, valaki már említette azt is, hogy e, hatástanulmányt kellene e, végezni a munkahelyekre és a fizetésekre vonatkozólag, amikor valamelyik ország kiesik ebből a rendszerből, és akkor kérdés, hogy mit javasolnánk ehelyett. Ugyanakkor felmerül egy másik kérdés, ugye itt van ez a 800 millió euró per év, amikor is, amivel ugye megemelkedne majd a vám ilyen országok esetében, akkor kérdés, hogy ebből valóban mennyit kapnánk, vagy kapnának vissza. És ugyanakkor a Világbank kritériuma ugye nem eléggé éles eszköz ahhoz, hogy a GSP-hez bevaló bejutást megszabják, és éppen ezért ugye kérdés, hogy hogyan vizsgáljuk meg a szegények és a gazdagok, illetőleg a legszegényebbek és a leggazdagabbak között. A bizottság visszaveti azt, hogy ezeket az intézkedéseket összekeverjük, részben azért, mert túlságosan bonyolultak jogi szempontból, de ugyanakkor 2008 óta összekapcsoltuk a, a Világbank és a, a és a, a kitettségi kritériumokat és az ezzel kapcsolatos statisztikákat. Remélem, hogy elég gyorsan beszéltem, elnök úr. Ne, nem, nem is kell megválaszolni ezt a kérdést. Ez egy költői kérdés volt. Igen, de hát én kénytelen vagyok megszervezni ezt az ülést, úgyhogy mindent be tudjunk fejezni, és pedig időben. Minden kérdést meg akarunk tárgyalni, és ezért vagyok kénytelen az időre még felhívni a figyelmet. Tekintve, hogy meghallgattuk az árnyék előadókat, és mostantól kezdve kénytelen vagyok lecsökkenteni a hozzászólási időt. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek és tevőknek, a, a, és úgy látszik, hogy 15 másodpercet már is elveszítettem. Tehát még egyszer köszönetet szeretnék mondani ennek ellenére, és ami az, a reformot illeti, a SPG eh, reformot és a, eh, és a Karib-tengeri eh, ülésre szeretnék utalni. Nagyon fontos lenne, hogy az, az, az újabb intézkedések, amelyekről most szó van, nem ártanának, sőt, hozzájárulnának ahhoz, hogy kitűnő kapcsolatok jönjenek létre Dél-Amerika és a Karib-tengeri országok és Európa között. A fejlődő országokat nem akarjuk kizárni ebből, természetesen, amelyek nem használják ki a, a nemzetközi kereskedelmi lehetőségeket, és, és amelyek számára csak ilyen kétoldalú megállapodások léteznek. És teljesen nyilvánvaló, hogy a jelenlegi rendszer tekintve, hogy már létezik egy megállapodás, a Ecuador se szeretnénk tulajdonképpen megbüntetni vagy kizárni ilyen értelemben. Tehát alaplában véve az SPG feladata az, hogy segítsük a fejlődő országokat nemzetközi kereskedelmi eszközök segítségével, és éppen ezért, amikor a jövedelmi kritériumot meg akarjuk változtatni, és egy másféle kritériumot szeretnénk bevezetni, amelyik inkább az export rátára alapszik, ugye ez bonyolult lenne, mert Kínának, Oroszországnak, Tájföldnek erre nincs szüksége, éppen ezért nem kellene őket bevonni ebbe a rendszerbe. Ugyanakkor ez serkentené tulajdonképpen a, az emberi jogok tiszteletbetartását és több ilyen országban. Ugyanakkor nem szabad, hogy negatív kihatással legyen ez az új rendszer ezekre az országokra vonatkozólag, mert e, esetleg léteznének kétoldalú megoldások, amelyek ennél esetleg hasznosabbak lehetnének. Éppen ezért kockázatos, hogy megváltoztassuk a jelenlegi helyzetet, ugyanis nem tudunk biztos módon el, eljárni, ugyanis vannak bizonyos területek, mint például a textil, ahol ez jelentős változásokat idézne elő. Már több kérdést említettünk, és éppen ezért meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek a konstruktív hozzáállást és ő fel is ismerte a helyzet összetett voltát, és sajnos nem marad elég idő, de csak annyit, de csak betekintést nyertünk abba a problémába, hogy mennyire bonyolult a helyzet, és hogy a különböző mutatókat nem szabad csak gazdasági mutatóként kezelni, egyéb tényezők, például az emberi fejlődés is igen jelentős, és ezeket is figyelembe kellene venni, és természetesen mindig, amikor globalizációról beszélünk, erre is gondolni kell. Három pozitívum, egy a szegény országok esete vagy helyzete, ahol is orvosolni kellene, 166 országról van szó, Ugyanakkor politikai kérdések, ilyen szempontból ez, a, ezek a lépések pozitívumok lehetnének, és a harmadik pedig csak biztonsági a, a klauzulák, ugyanis 9%-ban ugye a termékeket kizárjuk. Ez pozitív, vum, és ugyanakkor vannak negatívumok is, és ezeket természetesen szintén jelezni kellene, ugyanis jogi szempontból bizonytalanságokat észleltünk teljesen nyilvánvaló módon. Ugyanakkor a gazdasági kérdések a textil vonatkozásában ugye nem eléggé szigorúak, és éppen ezért a Fülöp-szigetek szempontjából is fontosak lehetnek, ugyanakkor itt vannak a nagy exportőr országok, a Pakisztán is ide tartozik természetesen, és itt is a bizottságban és a plenáris ülésen is beszéltünk a megkötésekről, amikor is az emberi jogok tiszteletben tartásáról van szó, és itt elsősorban Pakisztánra gondolok ugyanis 17,5 az túl sok, a 15 százalék helyett. A válság ugye meg erősödik Európában, és nem lehet elvont módon okfejtéseket levezetni, mert ez nem vonatkozna az érintett országokra. Újítás és kutatás természetesen Európában nem ugyanazt jelenti, mint az ottani textilipar. Nálunk a textilipar egyáltalán nem összehasonlítható a pakisztánival. És van még egy tényező, visszatérve arra, amit Miriam Mendes említett, teljesen egyetértek vele, ugyanis minden mutató nem átvihető, és pedig mechanikus módon objektív kritériumok alapján nem lehet kizárni bizonyos országokat, amelyek illeszkednének azokhoz a kritériumokhoz, amikről szó van. Jonathan Pill kért szót a European Economic and Social Committee. Az Európai Gazdasági Szociális Bizottságtól de csak nagyon rövid időre kapja meg a szót. President, I will be time means two minutes, yes. Two minutes. Két percben. Rövid leszek, elnök úr. Bizottságunk meggyőző többséggel fogadta a véleményét ez ügyben az év eh, a hónap korábbi részében, és akárcsak az önök előadója, egyszerűségre, kiszámíthatóságra, stabilitásra, átláthatóságra, és természetesen VTO kompatibilitásra törekedtünk. A GSP-nek célzottnak kell lennie, így viszonylag kevés, igen kevés a mozgásterünk. A technikai részletek, szakmai részletek alapján arra jutottunk, hogy a legszegényebb országokat hoznánk hátrányos helyzetbe, és hogy az elmúlt helyzetben ezen országok helyzete romlott. A mi bizottságunk számára a GSP Plus szerepe a legfontosabb, nagyobb preferenciát kapunk, cserébe azért, hogy a 27 egyezményt jobban tiszteletben tartják a szüntet országok. Üdvözöljük azt, hogy nagyobb mértékű eh, kötelezettségvállalást jelent majd a GSP+. Sokat vitáztunk arról, hogy a 27 egyezménnyel eh, a betartását milyen szintig, milyen mélységben lehet elvárni, és még a Kerry tanulmány sem tudta igazán azonosítani a kereskedelmi előnyöket, ugyanakkor a fejlődő országok nem rendelkeznek megfelelő forrásokkal és szakértelemmel ezen a téren. Éppen ezért a fő ajánlásunk az, hogy a fejlesztés terén segítsük ezeket az országokat annak érdekében, hogy az elvárt normákhoz tartani tudják magukat, és hogy a civil társadalmat is bevonjuk ebbe. Nem csak azért, mert ők helyben a legaktívabbak, hanem azért is, mert a koreai kereskedelmi megállapodás pár hónappal ezelőtt belépett szabad kereskedelmi megállapodás kiváló precedens teremtett ez ügyben. Hogyha túl messze megyünk, akkor a GSP Plus-t gyakorlatilag e, teljesen tönkre tehetjük, hiszen senki sem lenne jogosult e, rá. Akár kettő, három, négy vagy öt országra szűkülne a GSP Plus országok köre, ezért az, ez egy ösztönző fejlesztéspolitikai eszköz. Ezeket az országokat kell valahogy, itt kell keresnünk a merítést. A azon országok, amelyek se nem igazán a legszegényebbek, se nem fejlődő országok, vagy felmelkedő országok, kimaradnának ebből. Ha megengedik, akkor én is annak ellenére, hogy elnök vagyok, mondanék pár keresetlen szót az ügyben, mielőtt a bizottságnak megadom a szót. Tehát támogatom az Európai Bizottság javaslatának a fő belemeit, például az országok lefedettségével kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy a kedvezményezett országok körét kiterjeszteni a felső középjövedelmi viszonyokkal rendelkező országokra is, ez megfelelő irányba mozdul el, és a preferenciákat a legrászorultabb országokra koncentrálja az LDC néven elhíresült legkevésbé fejlett országokra. Az EU GSP így e, semmilyen sem fogható fejlesztés politikai kereskedelmi eszközé válhat. A GSP pluszt azonban érdemes lenne több országra nem támogatom a GSP plusz több országra való kiterjedés, kiterjesztését háromokból. Egyrészt nem titok, hogy ez Pakisztánra van kitalálva, hogy Pakisztán ebből előnyt szerezhessen. Ennek egyszerű politikai okai vannak, semmi más. Másodszorban azért, mert egy ilyen nagy és egyes ágazatokban igen versenyképes ország GSP Plus-hoz való csatlakozása káros lenne a legkevésbé fejlett országokra, amelyek nem tudnának versenyre kelni Pakisztánnal. Vegyük mondjuk Pakisztán és Banglades példáját. Harmadsorban a GSP Plus célja nem szabad, hogy az legyen, hogy a gazdagabb tagállamok érdekeit szolgálja, akiknek eh, komoly beruházásaik vannak mondjuk Pakisztánban, és így az olcsó importból igen komoly előnyöket kovácsolhatnának más tagállamokkal szemben, akik leginkább meginnák a levét, hiszen versenyképes pakisztáni iparágokkal kellene versenyezniük. A nagy lelkűség szép dolog, főként akkor, hogyha mások viselik a nagy lelkűségünk költségét. The member states less able to pay the costs. Unilateral trade preferences are kereskedelmi preferenciák terén a legfontosabb szabály az egyenlő elbánás elve, ez alól kivételek csak indokolt esetben és csak arányos mértékben tehetők. A GSP azt is jelenti, hogy kereskedelmi mechanizmusokat használunk nem kereskedelmi célok elérésére, és meg kell találnunk az egyensúlyt a ezen célok között, és a kereskedelmi is csak az Európai Unió gazdasági érdekeinek szolgálata, a munkavállalók, a cégek, a gazdálkodók érdekeinek a szolgálata. Ezért csak ellenezni tudom azt, hogy a GSP Plus-t így állítjuk politikai célok szolgálatába, amelynek igen káros következményei lennének jó néhány tagállamra, főként a kevésbé fejlett tagállamokra. Ezzel elmondtam véleményemet, most megadom a szót az Európai Bizottság nagyrebecsült szakértő képviselőinek. Köszönöm, elnök úr, ahányszor idejövök, mindig ajándékkal érkezem. A mai ajándékom, hölgyeim és uraim, um, if you want a summary, ha egy összefoglalót akarnak, szeretnének a kiegészítő hatástanulmányból, amely a ma felmerülő ötletekről szól, akkor ezt átadhatom önöknek. A tagállamokkal folytatott um, tárgyalások során végeztük ezt a kiegészítő hatástalományt el, és ha minden igaz, akkor az INTA szakbizottság minden tagja megkapta ezt az elemzést. Ez a már korábbi igen átfogó hatástanulmányjal együtt, amely roppant bonyolult olvasmány, rengeteg részlete, ágazati, munkaerőpiaci eh, hatásokkal is számol az exportországokban. Nos, ezt kiegészítve azt hiszem, hogy valóban alapos elemzésen alapulhat az önök döntése. Természetesen rendelkezésükre állunk, hogyha további véleményre, szakértelemre, információra van szükségük, illetve hogyha új ötleteik támadnak, amelyekkel kívánják bővíteni javaslatainkat, és amelyek a hatástanulmány alá esetnek. Ez a karácsonyi ajándékom, nyugodtan behelyezhetik ezeket a gyönyörű, szépen nyomtatott papírlapokat a fa alá is, még csak csomagolóra, anyagra sincs szükség hozzá. Eh, via the impact assessment tools that we have. Hatástanulmányunkon keresztül megvizsgáltuk azt, hogy az időközi eh, jelentés eh, mit tükröz, a termék lefelés milyen hatásokkal járna. Nos, azt mondhatom el, csak zanzásítva, hogy az exportokat a GSP rendszerben lévő rendszere kiterjesztenénk. Indona, India, Indonézia, Afganisztán, és Tájföld esne ebbe bele, vesztesek lennének Banglades, Madagaszkár, Kambodzsa, Mozambik és Szenegál. Tehát két aspektusról szólunk, amely fontos az önök vitájában. A verseny minden nap jelentkezik az LDC-k és a fejlettebb fejlődő országok között, tehát szakpolitikai döntésekkel, hogyha fejlettebbeket segítjük, akkor a, kevés, a hátrányosabb helyzetűek háttérbe szorulnak. Az igazi jelentés is remutat erre, ami is nem meglepő az, hogy a preferencia marginok jó néhány LDC számára fontos termékre kiterjednek, lábbelik, kerámiák, zöldség, gyümölcs, illetve hal termékek. 3,5-ről 4 ra kiterjeszteni kevésnek tűnik, mégis oldási hatása lehet, hiszen ez több mint 1400 vámtarifa sorra terjedne ez ki, ez 20%-a jelenleg meglévő kedvezményes vámtarifa soroknak. Nem is azt mondanám én ezt, hogy eh, háromdimenziósak, eh, inkább egy Rubik kockához hasonlítanám. Az egyik oldalon változtatunk valamit, akkor automatikusan a másik oldalon is eh, változik valami. Az árnyék előadók azt mondják, hogy a Human Development Index, a Humán Fejlettségi Index egy érdekes faktor lehet ezt mi vizsgáltuk az elején, és az az igazság, hogy nem lennénk képesek ezt az indexet 2015 előtt érdemben felhasználni, egész egyszerűen azért, mert nem teljes, nem minden országra terjed ki, és nem mindenféle adatra terjed ki. Ettől tekintve más jogi eh, vonzatai is lennének ennek, amiről most nem beszélnék, de később, hogyha szeretnék, akkor eh, erre visszatérhetünk. Tehát ennyit a Eh, Human Development Index fel nem használásáról. Igen, csak nagyon röviden, eh, elnök úr, de az önkérdésére eh, kívánok válaszolni. A végére hagytam a legjobbat. Hát hogy is lehetne másképp, elnök úr? A GSP Plus kiterjesztése szerintem nem olyan veszélyes, nem olyan sötét az összkép. Kapisztán belépését lehetővé teszi ugyan, de azon ténynél fogva, hogy a partnerek szabadkereskedelmi megállapodással rendelkező partnerek kiesnek a GSP pluszból, így jóval kevesebb exportot támogatunk, emberi jogok, munkavállalói jogok, és így tovább, és így tovább. Szerintünk a GSP plusznak ugyanolyan szintű export támogatást kell eh, nyújtania, 4 milliárdról beszélünk, az új kritériumok alapján, ami körülbelül ugyanannyi, mint ma. Ezzel kapcsolatban is szívesen állok további információhoz önök rendelkezésére. Hallottuk a sötétség szót, úgy gondolom, hogy ez politikai előítéletet hordoz ez a kifejezés, most pedig akkor megadnám a szót az előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr! Rendben átgondoltam, gondoltam, hogy reagálja, lecsapjam a labdát, amit feldobtak nekem, ugye Pakisztán, mint gazdag tagállam, um, és akkor emellett a szegényeket büntetnénk, vagy pedig legyünk nagy vonalúak a gazdagok pénzével, akik ugye megfizethetik a mai tarifa árakat, de tehát ez a kérdés, hogy ma a, ki profitál a jelenlegi tarifális rendszerből, és ki nem. De igazából nem ez a célom, ezzel a javaslattal nem ezt akartuk elérni, hogy megtaláljuk a tökéletes egyensúlyt az Európai Unión belül. Amit én megpróbálok tenni, és amit úgy gondolom meg kellene tennünk, az az, hogy megtaláljuk azt, hogy a fejlődő országok a legtöbbet profitálhassanak, a legnagyobb előnyt húzhassák ebben a rendszerben. Nyilvánvalóan vannak eltérő vélemények, hogy a kereskedelem mit tud tenni, mit nem tud tenni, de ez a legfontosabb kérdés, és ezzel is jutottunk oda, hogy beszéljünk a textilekről, a textil, hiszen a textil e, kapcsolatos vámtarifák újra és újra felbukkannak, ez egy nagyon problémás kérdés. A bizottság ugye megváltoztatta a számokat az új statisztikák tükrében, az újonnan belépő országok tükrében. Itt nem csak módosultak a számok, hanem megpróbáltak ezt hozzáigazítani valamennyi taghoz. Ugye itt ugye megpróbálunk fétszáradékat bevezetni valamennyi textilipari termék számára. Tehát én most több biztonságot szeretnék elérni azok számára, akik eddig nyugtalanok voltak. A bizottság ezzel nem foglalkozott. Én nem akarom a, a textilekkel bővíteni, vagy az, a, a kereskedelmet, vagy a textil kereskedelmet szűkíteni, hanem én több biztonságot akarok teremteni. Ami a GSP plusz illeti, hát tegyünk őszintén, ez egy politikai kérdés. Az egész GSP plusz rendszer, mint olyan egy politikai rendszer, hiszen itt arra van szó, hogy a mi enyhe erőkifejtésünket arra használjuk, hogy ezt a 27 egyezményt fogadjuk el. Ha azt akarjuk, hogy, hogy az a kérdés, hogy azt akarjuk, hogy több ország vagy kevesebb ország alkalmazza ezt a 27 egyezményt. Én úgy gondolom, hogy még többet kellene alkalmaznunk ezeket a megállapodásokat. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ez jobb lenne, de akkor nagyon szigorúan kell ellenőriznünk ezt a rendszert, és a bizottság e tekintetben erősítette is a javaslatát, és úgy gondolom, hogy ez nagyon is üdvözlendő. Ami a termékek körét illető, ugye a bizottság sok mindent elmondott ezzel kapcsolatban. Nagyon szívesen is olvasnám azt, amit itt előadtak, az eredeti javaslat nem mondhatnám, hogy a tökéletes egyensúly volt, ezt hozzá sem szabad érni, de az általam kieszközött módosítások, igaz, hogy arról elment, de én azt szeretem hogy elérni, hogy ne legyen ez kevésbé ambiciózus és kevésbé nagyvonalú, amikor ugye kivezetünk számos országot ebből a rendszerből, ezért akartunk új uh, vámtételeket be vezetni. Nem arra van szó, hogy az importőrök az európai ipar képviselői akartak, egy dolgot akartak, ugye, a textileket akartak bevonni. Az volt a kérdés, hogy politikailag lehetséges-e az, hogy kivezessünk országokat. Igen, kivezetünk országokat, de akkor viszont rátérünk a termékek körére is. Az utolsó pontom viszont pontosan az országok körére vonatkozni. Vannak kedvenc országaim, hogy így mondtam. Vannak tehát olyan országok, amelyeket sajnálok, amiatt, hogy kikerülnek a rendszerbe. És vannak olyan országok, amelyek hát túlélnék azt is, hogyha kisorolnák őket ebből a rendszerbe. És a HDI, az emberi fel, humán fejlettségi index, hát nem mondhatnám mondani, hogy örömetök az, hogy ez bevezetnénk a jelenlegi világbank index mellett, de igazából nagy mértékben fedi egymást az a kettő, tehát ugyanazt mérnénk mindkét indexen nagy részt. Én bármiféle elgondolást, ötletet szívesen vennék, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a kritérium problémát, de én megpróbáltam megoldást, és nem találtam jobb megoldást, ez az igazság ha Keith Taylor nem ért egyet velem, de egyébként a többiek nagy rész egyetértenek velem, akkor úgy gondolom, hogy egész jó munkát végeztem. Mi egyébként is általában nem szoktunk egyetérteni, és hogyha ha ő egyetértene velem, akkor lehet, hogy rosszul végeztem volna a munkát. Elnök, köszönöm szépen, ezzel lezártuk ezt a fontos napirendi pontot, most pedig akkor sokkal gyorsabban kell haladnunk a következőkben. 16-os pont az európai szabványosítás. az Életékes Bizottság eh, dosszé ügyében az IMCO, és kértek arra bennünket, hogy véleményt dolgozzunk ki. Frank Proust a népát nemében látja el ezt a feladatot, akinek meg is adom a szót. Le, le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, mint ahogy jeleztem már a legutolsó alkalommal, ez a javaslat tulajdonképpen csak egy módosítás, a direktíva már létezik, a rendszer működik, és éppen azért csak tovább kellene fejleszteni, tehát evolúcióról, nem pedig a revolúcióról van szó, és uh, éppen ezért természetesen szoros együttműködés folyta az INKO jelentéstevővel, a Árakomi asszonyjal, amikor ezt megszerkesztettük, és a szabványosítás hozzájárul a növekedéshez, a termelékenységhez és a piacok nyitottságához, és a kereskedelemre is igen nagy kihatással van természetesen. És természetesen a szabványosítást a protekcionális alkalmazó országok is használhatják, mint a technikai akadályt a kereskedelmi szempontból, és éppen ezért nemzetközi intézményeken keresztül lehet megoldani ezeket a kereskedelmi megállapodásokat, és a bizottságnak a munkaprogramjába bele kellene vennie a nemzetközi célkitűzéseket, mint ahogy ezt már meg is tettük az előzőkben. A véleményünk e, elsősorban a specifikációkra vonatkozik a TIC területen. Általában fórumok és konszorciumok dolgozzák ki ezeket, különböző méretű cégek együttesen dolgozzák ki ezeket a specifikációkat, és legtöbbször nemzetközi szinten dolgoznak, és a munkájuk nemzetközi kihatással is jár. Nincsenek ugyanolyan kötelezettségeik, mint az európai szabványosítási szervezetek, és ez egy rendkívül dinamikus terület, ahol is reaktív módon kell megoldani a szabványosítást, hogy az interoperabilitást szem előtt tartsuk, de ugyanakkor az újítást is elősegítsünk, és sokkal több ilyen létezik a TC területen, mint egyéb területeken a technikai specifikációkat preferálnunk kell, mert természetesen nemzetközi szinten működnek, és Európán kívüli piacokat nyit meg előttünk, és csökkenti a technikai akadályokat kereskedelmi szempontból, de nem fogadják el, nem ismerik el kellőképpen, különösen közbeszerzés tekintetében és eh, éppen ezért a, a TIC technikai specifikációit szabványként kellene nyilvántartani, és abban az esetben, amikor ezek eleget tesznek bizonyos elvárásoknak, de ezáltal nem tudjuk megoldani az eredeti problémát. Ugyanis a bizottság ilyen értelemben beavatkozna a szabványosítási folyamatba, ugyanis a, a bizottság maga dönthetné el, hogy egy ilyen specifikáció ö, szabványnak bizonyul, annak ellenére, hogy nem a megfelelő ö, szerv hozta létre. Tehát nem szabad összekeverni a két eljárást, mert ez utóbbi egy önkéntes eljárás valójában. A technikai specifikációk meg kell, hogy feleljenek a a javaslatban leírt elvárásoknak, és kérdés, hogy mennyiben fogja a bizottság elismerni az egyik technikai specifikációt, nem pedig a másikat. Ilyen esetekben a szabványok és a technikai specifikációk összekeverednek, a fórumoknak nincs meg ugyanaz a kötelezettségük, mint az ON-nek, nincsenek meg a környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi kötelességeik, vagy kötelezettségeik, és éppen ezért ki lehetne dolgozni egy normát, egy szabványt, amelyik tulajdonképpen csak meg, átfedést hozna létre. Éppen ezért el kellene dönteni, hogy hány ilyen specifikációt tudunk elfogadni, nehogy egy párhuzamos szabványosítás jöjjön létre. Ugyanakkor egyes TC-k esetében el kellene őket fogadni, de ez még nem történt meg teljességében. Ugye elsősorban a koherens kell, hogy legyen mindez, és 2011. november 28-án már a bizottság úgy döntött, hogy létrehoz egy többoldalú európai platformot, ahol is a tagállamok képviselői és, a, a, és e, országok is részt vehetnek, és részt is vettek, és a későbbiekben ez a platform tanácsokkal látná el a bizottságot, olyan értelemben, hogy milyen esetekben lehet elfogadni ezeket a specifikációkat. Tehát a mi javaslatunk a következő, konzultálni kellene ezzel a többoldalú platformmal, és azután tudnak a technikai specifikációkat is figyelembe venni minden olyan esetben, amikor ezek megfelelnek a, annak az annexnek, amelyek a a VTO kritériumait tartják tiszteletben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és türelmetlenül várom a kollégák reakcióit. Tehát akkor most az árnék jelentőköz fogjuk. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadónak ezt a jelentést, amit nagyrészt támogatni és tudok. Négy kiegészítéssel szeretnék azonban élni. Úgy gondolom e, először is, hogy valóban koherenciára van szükség az uniós politikákkal a szabványosítás tekintetében, és ezt még határozottabban kifejezésre kellene juttatni éppen. Ezért javasolnám, hogy a tízes módosítót még egy kicsit fejleszte tovább. Másodszorban, annak érdekében, hogy versenyképességet fokozzuk, jó lenne, hogyha nemzetközi együttműködést támogatnánk, ugye a transatlanti párbeszéd keretében szó esett a, a, az elektronikus alzatok, az elektronikus mobilitás terén az együttműködésről, annak érdekében, hogy aktívan támogassuk a nemzetközi együttműködés. Harmadsorban a szabványosításnak átláthatónak kell lennie. Úgy gondolom, hogy itt még átláthatóbbá tehetnénk a döntéshozatalt. A negyedik észrevételem pedig az lenne, hogy gyorsan kellene eljárnunk a szabványosítás során, hogy különösen a negyedik cikkben és a hetedik cikkben néhány határidőt is határozzunk meg annak érdekében, hogy a folyamat felgyorsuljon. Köszönöm szépen, elnök úr. other request for the floor? No. Kér még valaki szót? Nem? Nagy kár. Általában nem szoktam így nyilatkozni, de most valóban ajánlanám dicsérettel illetném ezt a, az jelentést, és akkor a bizottság kapja meg a szót. Daniel Bunch a bizottság képviseletében öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, van néhány kulcsfontosságú pont a jelentés tervezetben. Először is az IKT specifikációk használata, azok IKT specifikációk használata, amiket fórumok, konzorciumok dolgoznak ki. Nagyon fontos, hogy itt mit alkalmazunk. A bizottság javaslata a szabványosítás két szempontjával foglalkozik. Egyrészt a szabványok kidolgozásával, az európai eh, szabványügyi szervezeteken keresztül, a másrészt ugye itt evolúcióról beszélünk, nem revolúcióról, forradalomra. Ez az, az a módja az útnak, ahol az Európai Szabványügyi Szervezetekkel az unión belül dolgozunk szabványokat, az IKT ágazaton belül, tehát mi így kívánunk szabályokat kidolgozni. És amikor lehetséges, akkor szeretnénk, ha a fórumok és konzorciumok együttműködnének ezekkel az, az európai szabványügyi szervezetekkel. A második részében a javaslatban a, azonban nem foglalkozok a szabványok kidolgozásával, hanem a második része javaslatnak, amely létező standardizációkkal foglalkozik, például internet szabványok, wifi szabványok esnek e kérdés alá. Itt ugye nem ugyanazokat a, a feltételeket, feltételrendszert használjuk, amikor mi dolgozunk szabványokat, amikor arra beszélünk, hogy az Európa Szabványú Szervezetek maguk hozzák létre a szabványok. Az elkormányzás, az elhozzáférhetőség, a szállítás területén ugye e, a közbeszerzés terén, ahol a versenyt akarjuk biztosítani, a hozzáférést akarjuk biztosítani például a KKV-k számára is, e, egész másféle rendszert kell alkalmaznunk a szabványok tekintetében. Éppen ezért nem látjuk itt a koherenciát. A WTO kódexben megjelenik ugye a koherenciába, itt azonban nem, azért, mert ez az elképzelés ugye a szabvány kidolgozásán alapul itt e, de van ez a másik terület, ahol már vannak létező szabványok, ahol arról kell döntenünk, hogy ezeket fel akarjuk-e használni, hasznosak-e a már létező szabványok. Tehát itt az IKT szabványok kidolgozásában nem vesz részt a bizottság, a szabványosítási folyamat nem uniós szinten történik. Mi csak azt mondjuk, hogy a már létező szabványokkal alkalmazásáról döntsünk, de akkor tehetjük ezt meg, hogyha a kidolgozási folyamatuk átlátóságot garantál az érdeket felek részletekben, és hogyha bizonyos teszteknek eleget tesznek ezek a szabványok. Tehát ez az oka annak, hogy ez, itt nincs ez a koherencia elv. Tehát itt van egy ilyen um, platform, ahol a különböző érdekelt felek uniós szinten is részt vehetnének a kidolgozásban, és ezen kívül különböző feltételeket határozhatnánk meg e már létező szabályok részére, akkor ez egy megfelelő rendszer lenne. Vannak olyan szabványok is, amelyek már nem használatosak, amelyek már feleslegessé váltak, minden esetre mi garanciákat szeretnénk bevezetni, hogy, hogy milyen szabványok kerülhetnek be az uniós rendszerbe, hogy a de mindesetre itt olyan konzorciumokra, fórumokra van szó, amelyek nem képezik részét az európai szabványosítási rendszernek. Ezeket az észrevételeket szerettem volna megosztani önökkel, de hát a bizottság természetesen a továbbiakban is a rendelkezésükre ha kérdéseik lennének. Köszönöm szépen, elnököm, most pedig megkapja az előadó ismételten a szót, illetve ragát. Köszönöm szépen, elnök úr Figyelmesen meghallgattam a hozzászólásokat, és köszönöm szépen az árnyék előadóknak és a bizottságnak a megjegyzéseiket, és először is a koherenciáról beszéltünk, erről hallottam, és én természetesen ellenőriztem, és úgy gondoltam, hogy a vto nak ez az egyik kritériuma, de még hogyha nem is jelentkezik ez világosan, az én véleményem szerint standard, szabályosítás szempontjából ez elengedhetetlenül szükséges. Nemzetközi kereskedelmi szempontok úgy szintén szükségesek, tehát tovább fogunk dolgozni a tízes módosítón, ami a hetest és a négyes illeti a gyorsasággal kapcsolatban, egyetértek önökkel, de itt talán elértünk a mi hatáskörünk határához, de ennek ellenére ezt be integrálhatjuk, és tovább dolgozhatunk ezzel kapcsolatban. És ami viszont eh, elengedhetetlenül szükséges, és talán nem részleteztem kellőképpen, ez az átláthatóság. És ez természetesen együtt jár koherencia és az átláthatóság egyformán jelentős, és éppen ezért mindezt bele, figyelembe fogom venni a jelentésemmel. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor köszönöm, akkor térjünk vissza az előző kérdéshez, GSP, mert a módosítókra vonatkozó határidő nem mondtam meg, és Helmut Schultz szeretett volna hozzászólni, és sajnos nem vettem észre. Elnézést kérek, de én mindig megadom a szót azoknak, akik hozzá szeretnének szólni, úgyhogy elnézést kérek a késésért. De ugyanakkor most jelen, jelzem, hogy mint az előző esetben a határidő most már január 20 lesz, és ezt most már akkor be is jelentettem, tehát GSP módosítók határideje január 20. És ö, ö, itt viszont január 5-e lesz, ami azt jelenti, hogy nagyon rövid ez a határidő, ugyanis a véleményünket a többi bizottságnak kell továbbítanunk, és épp ezért itt nem tudom kitolni ezt a határidőt. A következő eh, pontunk a 17-es eh, eh, információ cserére szolgáló mechanizmus a tagállamok és harmadik országok között az energiapiac területén kötött kormányközi megállapodások vonatkozásában. Tehát itt megint egy másik bizottság számára kell véleményt mondani, és a jelentéstevő Janik Zsadó a zöldek részéről a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a harmadik eszmecsere ebben a témakörben, és gondolom, hogy jóformán már el is jutottunk egy konszenzusra, már az első eszmecsere keretében és úgy gondolom, hogy általában a bizottságon belül és a többi bizottságokban egyaránt úgy gondolják, hogy a bizottság javaslata helyes, megfelelő, és inkább meg kellene erősíteni, mint megváltoztatni, amikor is a kormányok közötti megállapodásokat megvizsgáljuk. Tehát nem opcióról van itt szó, hanem egy egyszerű szokásos eljárásról. Amikor ezt mondjuk, akkor természetesen nem akarjuk azt állítani, hogy uh, itt uh, tulajdonképpen uh, meghatalmazási eljárásról uh, van szó. Itt nem a Lisboni uh, szerződésre utalok, hanem egy közönséges vizsgálatról, amikor is a bizottság felülvizsgálja ezeket a megállapodásokat, hogy megbiztosodjék arról, hogy megfelelnek az európai ö, ö, jogi keretnek, és ugyanakkor, hogy a kormányközi megállapodások nem csak, hogy megfelelnek az európai ö, jogoknak, hanem ö, a ö, klímaváltozás és az energiapolitikának is tökéletesen eleget tesznek. Köszönöm szépen, akkor térjünk rá a Bentlonger SMD. In dieser Frage Igen, elnök úr, valóban teljes mértékben, teljes mellszöröskel kiállok Zsadó úr mellett. Két észrevétellel egészíteném ki ugyanakkor az elhangzottakat. Egyrészt a bizottság aktív szerepét kellene erősíteni a koordináció terén, legalábbis az energetikai szerződések tekintetében nem csak moderálnia kéne, hanem aktívan koordinálnia kellene a koherencia érdekében ezeket a tevékenységeket, és ami eh, vannak olyan energetikai szerződések is, amelyek kereskedelmi szempontokat is érintenek, és akkor biztosítani kell az Európai Parlament részvételét, és köszönjük szépen. Az Európai Bizottságot is eh, meghallgatjuk. Parancsoljon, Olivier Szilá. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs eh, különösen megjegyzésünk ebben a stádiumban. Egy pár eh, technikai jellegű részletet már az előzőkben jeleztünk. Köszönöm szépen. Köszönjük. A módosítók benyújtásának a határideje nem sokára lejár, január 4-e mivel a jelentést az illetékes bizottságnak mi hamarabb rábe el kell juttatnunk. Köszönjük az előadónak, a kollégáknak, a bizottságnak, és tovább is lépünk a 18-as napi rendi pontra. A 2010 évi mentesítés az EU általános költségvetése. Harmadik szakasz a bizottság a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság az illetékes, mi csak véleményt nyilvánítunk most először. Péter Stásné az EPP részéről az előadójának a témának. Csak angolul áll majd rendelkezésre a vélemény, de azt hiszem, hogy elfogadhatjuk a többnyelvűség figyelmen kívül hagyását ezen egy esetben, annak érdekében, hogy tovább léphessünk, nincs ellenvetés, rendben, parancsoljon elő, úr, a szó. Uh, Köszönöm, elnök úr. I'd like to begin by saying that, in my opinion, our decision to participate in discharge procedure 2010 was extremely timely, together with the new legislative powers which in... Nagyon aktuális ez a jelentés, hiszen a Lisszaboni szerződés új hatásköröket ad az Európai Parlamentnek. Nagyon szorosan figyelmel kell követni az unió költségvetését olyan területeken, ahol hatáskörünk e, egyre nő, a megnőtt hatáskörökhöz megnőtt felelősségnek kell társulni. A 2010-es mentesítési eljárással kapcsolatban nem szabad elfelejtenünk egy pillanatra sem, hogy a számavő szék a kereskedelmi politikával és ezek kapcsolatos eszközökkel eh, kapcsolatban nem tett megjegyzéseket az uniós eh, leszámolások megbízhatóságával kapcsolatban a számvőszék azt állítja, hogy eh, az Európai Unió pénzügyi helyzetét hülyen tükrözik ezek, és az év során bekövetkezett pénzmozgásokat is. Ugyanakkor a számvőszék kimondja azt is, hogy a pénzügyi e, jelentéstevés és az alatt lévő pénzügyi, amögött lévő pénzügyi rendszerek nem mindig tökéletesek. A pénzügyi tranzakciók szabályosságával kapcsolatban e, a 2010-es évre kiadott megbízhatósági nyilatkozat a mm, kiadások, bevételek és kötelezettségvállalás terén mm, több megjegyzést tesz. A 2000 2010. decemberében véget ért évre 2000, a kötelezettségvállalások jogszerűek, az elszámolók mögötti kifizetések a hibre vonatkozóan 3,7%-os hibarányt állapított meg az uniós egész, egész kiadására vetítve. A számvőszék szerint ez a hiányosság oda vezet, hogy a 2010-es évet eh, érdemi hibja arány eh, jellemzi. Véleménytervezetemben azt javaslom, hogy a legfontosabb területekre a, <laughs> mindenképpen utalást tegyünk. Eh, úgy érzem, hogy felelősségem költségvetési véleménykészítőként, függetlenül attól, hogy a számvőszék e kérdésekkel kapcsolatban konkrét megjegyzéseket nem tett. Rá kell mutatnunk, hogy a aggodalmainkat nem oszlatták el eh, ez ügyben. Először is biztosítanunk kell, hogy az Aid for Trade politikánkat hatékonyan folytatjuk, és a hatályos szabályos hatályos szabályok keretein belül. Az uniós források felhasználásának célja az kell, hogy legyen, hogy a kedvezményezetteket az szabály alapú világkereskedelmi rendszerbe bevonjuk, ez a stratégiánk célja. A kiadások az Aid for Trade terén jelentősen növekedtek minden régióban, minden ágazatban. Az éves eh, ez éves szinten meghaladja most már a 10 milliárd eurót, ennek az egyharmadát adja az uniós költségvetés, kétharmadát a tagállami költségvetések. Több mint megkétszereződött 2005 és 10 között. Ami a makrogazdasági segítségnyújtást illeti, a parlament jelenlegi parlament mandátuma alatt politikailag és pénzügyileg fontos döntéseket hozott a makro pénzügyi eh, támogatások eh, terén, vissza nem térítendő támogatások formájában. 90-ben indult be ez a, eh, az eszköz, összesen 7,4 milliárd eurónyi kötelezettségvállalásról beszélünk, több két tucat ország volt a kedvezményezetje ennek. It is important to further strengthen. Fontosnak tartom, hogy az MFA műveleteket megerősítsük, és a hatékonyságát tovább növeljük. Véleménytervezetemben ezért azt javaslom, hogy a makro pénzügyi támogatásokra vonatkozóan a bizottság és a számvevőszék a parlament által társjogalkotóként elfogadott szabályokat kövesse. A KKV-kra vonatkozó új programunk, eh, amelyet Kínában és Tájföldön eh, indítottunk be, azt célozza, hogy Európát ezen piacokra, eh, piacokra valahogy bevezesse, közös érdekeinket keresük, egyértelmű célok mentén. Ehhez Türelemre, párbeszédre és diplomáciai készségre van szükség. Meggyőződésem, hogy a parlament támogatása sokat segíthet ezen KKV központok működésében, ugyanakkor felelősségünk az is, hogy biztosítsuk, hogy megfelelően szigorú ellenőrzés folyik, hiszen csak így garantálhatjuk azt, hogy ezen központok hatékonyan és megfelelően működnek. Várom a további eszmecserét önökkel és a 2010-es mentesítésről január során még remélem beszélhetünk. Thank you very much. No request for the floor. Senki sem kért szót. Köszönjük az bemutatását ennek a jelentésnek bemutatta azt, hogy megfelképpen hozzájárultunk a Költségvetés Bizottság jelentőséget. Ivan von Pulkei kapja meg a szót a bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömmel veszem tudomásul, hogy a bizottság valóban rendkívüli módon érdeklődik az Európai Bizottság véleménye iránt, és ugyanakkor a kereskedelmi főigazgatóságot itt nem említették ebben a jelentésben, és ezt, ez azért van, mert nagyon kevés pénzt költünk erre a politikára, és ugyanakkor nagyon fontos számunkra az, hogy az állami költségvetésben ugye figyelembe veszik az igen szigorú eljárásokat. A jelentéstevő azt mondta, hogy aid for trade, tehát támogatást kell nyújtani a kereskedelemnek, és ha megvizsgáljuk számvevőszék jelentését, akkor látjuk, hogy ez csak 1,7 százalékos hiba százalékot mutat, és ők viszont két százalékkal kalkulálnak, ami a makro támogatást és az üzleti központokat illeti. Én nem igazán vagyok szakértő ezekben a, ezeken a területeken, de júliusban, múlt júliusban makropénzügyi támogatásról volt szó, a tanács és a parlament bevonásával, ezt meg is tárgyalták, különösen Ukrajnának nyújtott hitelről volt itt szó, és a KKV köz, üzleti központokról is utaltak, ugyanakkor Kína és Tájföld esetében az szerződéseket még nemrég írták alá, úgyhogy túl korai lenne ebből következtetéseket levonni. Indiát illetőleg 2012-ben fogjuk ezt majd felülvizsgálni, és abból vonjuk majd le a tanulságokat az erre fordítandó összeggel vonatkozásában. Köszönjük szépen, van-e valami más megjegyzés ezzel kapcsolatban? Én csak hangsúlyozni akartam a 37 százalék az európai költségvetésből, ez évi uh, 3400 milliárdot jelent évente, tehát amikor több mint 10 milliárdról van szó, ugye ezek óriási összegek, és fel se tudja fogni az ember, mert természetesen ezt az összeget elköltötték, de, de nem tudjuk, hogy hova tűnt. Tehát valamilyen hiba történt, nem tudjuk, hogy hova tűnt ez az összeg ugye 2% az még egy elfogadható határ, lehetőleg ez alá ö, szeretnék lemenni, de minden esetre ennek a bizottságnak kellene véleményem szerint utána nézni, és én ö, ö, személy szerint meg szeretnék bizonyosodni arról, hogy a, a pénzt a megfelelő célokra ö, fordítják, és bölcsen és hatékonyan ö, használják fel a határidő módosításokra vonatkozóan megint csak január 5, nagyon rövid, a határidő ugyancsak az előbb említett okokból, mert egy másik bizottságnak van erre szüksége. Térjünk le az utolsó jelentős témára, ez a 19-es pont. Nem tudom, hogy hány bizottságot érint ez. Itt a kereti partnerség kereskedelmi szempontjairól van szó, és ez az első eszmecsere, éppen ezért nagyon gondosan szeretnénk meghallgatni majd a jelentéstevőt, Miroslav Randsdorfot. Köszönöm szépen, elnök úr! Itt is van ez az okmány, a kezemben, és ez a legelső eszmecsere, mint ahogy ön is említette, de minden esetre az az érzésem, hogy nagyon sok hiba történt itt. Először is a Belarusra gyakorolt nyomás, ugyanis ez gazdasági szempontból működik ez az ország, és egy hitelt érdemlő kereskedelmi partner, és ugyanakkor az otthoni hatóságok nem engedték meg azt, hogy, hogy a nagy cégek viszont amelyek különben szintén működnek, hogy valóban felosztásnak legyenek kitéve, és nem igazán értjük, hogy ez valójában miért történt és végeredményben úgy gondolják, hogy Bielorus úgy, úgy működik, mint egy szofhoz, nem egy kolhoz, hanem egy szofhoz, és ugyanakkor stabilizálták az országot, de igen, kemény kézzel irányították. Mi hiányzik ebben az országban, nyugsolítva, mit várnak a nyugattól, hát először is hiányzik a pénzügyi szektor, ugyanis a hitelrendszer igen gyenge, és amikor nehéz gépekre lenne szükség, akkor természetesen sokkal több finanszírozásra lenne szükség, és a nyugati partnerek nem igazán akarnak oda menni, és éppen ezért máshonnan érkezik a pénz, ugye Fehér Oroszországba, Kínából, arab országokból, és én úgy gondolom, hogy itt tulajdonképpen nagy lehetőség lett volna Európa számára, hogy, hogy oda behatoljon ugyanis ha amikor létezik egy pénzügyi szektor, akkor a megfelelő befolyást lehetne gyakorolni, hogy az események megfelelő módon haladjanak. Tehát a pénzügyi szektor az egyik gyengesége ennek az országnak, a másik az intézmények működése, és pedig a jogi keretet illetőleg. És úgy gondolom, hogy igen sokat tehetnénk ilyen szempontból, hogy elősegítsük a haladást ezen a területen, ugyanis az ottani vezetők nagyon szívesen elfogadnák az Európai Unió jogi keretét és szabályait, és elfogadnák a, felelősségre vonhatóságot, az európai intézmények működését, a pénzügyi szabályokat, a könyvitelt, tehát mindezt nagyon könnyen be lehetne vezetni az ottani jogi rendszerbe, de természetesen nekünk kellene előmozdítanunk ezt a tevékenységet, és pedig sokkal hatékonyabb módon. Tehát mostanáig elmondhatnák, hogy rendkívül érdeklődik ez az ország a most említett egyezők iránt, és, és nagy a lehetőség arra, hogy befolyásolhassuk ezt az országot. Ukrajna egy más eset, ugye egy nagyon nagy és gazdag ország, gyenge, gyengén kormányozzák, és óriási különbségek vannak a különböző régiók között, és itt azt mondanám, hogy az egyik tényező, amelyik nagyon furcsának tűnik egy látogatók számára, az az, hogy nincs meg a gazdasági koherencia az országban, és a, GDP 25%-át egyetlen egy régióba, Dnepropetrovsk környékén termelik le, és az ércek 50%-át ipari célokra használják fel, és ezeket tulajdonképpen ugyanott bányásszák Nyepnopetrovsk környékén. Tehát nagy különbség van a keleti és nyugati régiók között Ukrajnában, és, és éppen ezért az integrációt kellene előmozdítani, és pedig az infrastruktúrán keresztül működő infrastruktúra és beruházások segítségével ugyanerre a területre, úgy szintén Ukrajnában. Bizonyos változások már létrejöttek, és pedig politikai változásokat követően, miután összeomlott a Szovjetunió, és elsősorban Ukrajnában a, a gépeket Harkov környékén gyártották, amelyik 31-ig a Ukrajna fővárosa volt, és ez az a város, amelyik rendkívül büszke arra, hogy nagyon sok gépgyártó cég létezik ott. A legtöbb most már nem létezik, ugyan, de volt, és ugyanakkor a technikai oktatás is kiváló. 23 volt az országban, és összességében 15 egyetem és technikai főiskola vagy a középiskola, megint csak a Harkovban, de ugyanakkor sajnálatos módon jelen pillanatban jóformán olyan szervezett bűnözésre alapszik az ottani kormányzás, és elsősorban természetesen a korrupció, a probléma, és ugyanakkor az is, hogy ezek a ö, struktúrák ö, átterjednek a politikai szférába. És véleményem szerint ez nem létezik Fehér Oroszországban. Ugyanakkor a nemzetközi területen a legfontosabb az a tény, hogy Ukrajna egyes részeiben látjuk, a, az európai tagállamok hatását. Például Magyarország egyes embereknek, és én ezt magam is tapasztaltam, Kárpát-Ukrajnában ugye magyar útleveleket adtak, és ez természetesen rendkívül fontos az ottaniak számára, ugyanis ilyen módon természetesen betekintést nyernek az Európai Unióba. Ugyanez vonatkozik Moldovára, ahol a román hatóságok hasonló útleveleket nyújtanak az ottaniaknak, ugyanis a, annak idején Besszarábia természetesen a román királyságnak volt része, szerves része egészen 1940-ig, és a Schengeni egyezmény szempontjából ez rendkívül fontos. Moldova az előbb említett két országtól különbözik, ugyanis az alap probléma ott a területi integritás, mert egészen mostanáig a 14. orosz hadsereg működött ott, annak ellenére, hogy igen sok erőfeszítést tettek, tárgyalások voltak, de sajnálatos módon nem sikerült előrelépni ezen a területen, és éppen ezért ők a területi integritás hiányától szenvednek elsősorban. És ez természetesen kereskedelmi akadályt is jelent, és ami a kereskedelmi lehetőségeket illeti, én azt mondanám, hogy ez az ország tulajdonképpen bor és, és brandy, tehát alkohol, pálinka gyártás szempontjából rendkívül fontos volt a volt Szovjetunió idejében, de most már nem igazán lehet ezeket onnan az Európai Unióba exportálni. E, ugyanakkor szállítási, fuvarozási e, lehetőségek is e, problémát okoznak számukra, mert a legközelebbi kikötő tulajdonképpen a, a Duna a Dunán van, de nem felel meg ez a kikötő a jelenlegi elvárásoknak. Tehát ez is egy problémát jelent a most említett ország számára, amikor is exportra szeretnének koncentrálni. Ami a kaukázust illeti, ugye ott is van három ország, amelyek különböznek egymástól, el, abban szerencsébe volt részünk, hogy ellátogathattunk az egyik erre a területre a, a, a, a Euronest keretében. Elmentünk Azerbajdzsánba, kérem, hogy feje, szíveskedjék befejezni, mert kifutottunk az időből. Igen, tudom, hogy sajnos nagyon kev- rövid az idő. Éppen ezért át, majd a, inkább térjünk át akkor a vitára. Köszönöm szépen. Nem maradt túl sok kollégait. itt. Let's move to the, to the only shadow rapporteur that I have. Az egyetlen árnyék előadó a szocialisták részéről csocs Kutas. Köszönöm elnök úr, mielőtt érdemű vitába keverednénk, szeretném a titkárságot kérni, hogy a román fordítás ne csak véletlenszerűen, hanem rendszeresen elkészüljön. Ami magát a dossziét illeti, először is köszönöm az előadónknak, valóban roppant részletes, átfogó bevezetőt hallhattunk Miroslavtól. Szeretnénk, szeretnénk hangot adni a béli eh, meggyőződésemnek, hogy keleti partnereinkkel el kell eh, mindenképpen eh, a kapcsolatainkat mélyíteni, az európai szomszédság politika erre kiváló esélyt ad, az észak-afrikai események, a szomszédság politikát kicsit délfelé orientálta, ugyanakkor egyetértek az előadóval, a transznisztriai vitatott választások az Európai Unió közvetlen határán jól mutatják, hogy ez a befagyott konfliktus továbbra is az európai stabilitást veszélyeztető faktor. Egy másik olyan kérdés, amelyről muszáj beszélnem, ez a szegénység megszüntetése, amely a stabilitáshoz is hozzájárulhat a keleti partnerség országaiban, illetve a demokratizálódásért tett erőfeszítéseknek az életszínvonal javulásával kell járniuk, egy civil társadalom, erős civil társadalom építésével, a sajtószabadsággal, illetve a demokratikus állami intézmények megerősödésével, ezért üdvözlöm azt, hogy 2009-ben a Civil Társadalmi Intézet létrejött a kelet-európai partnerség keretében, amely a PÁ, a kormányok és a civil társadalom közötti párbeszédet óhajtja elősegíteni. Ami a kereskedelmi szempontokat illeti, úgy vélem, hogy társulási megállapodások kötése ezen országokkal lehetővé teszi, hogy gazdaság és kereskedelmi integrációjuk lefolyjon, ugyanakkor az EU-Ukrajna csúcs során adott üzenet nem is lehetett volna világosabb. A társulás megállapodás csak olyan országgal kötünk, amely végrehajt olyan változásokat, amely a politikai rendszer demokratizálódását hozzák magukkal. De igazetül szeretném elmondani, hogy a társulási megállapodás egy kiváló eszköz lehet arra, hogy az Európai Unió a partnerállamokat a felé hajtsa, hogy politikai rendszerű demokratizálódása végrehajtódjék. Köszönjük George Kutásnak, valóban úgy érzem, hogy igaza van. Mindenkinek joga van tolmácsoláshoz és a szövegek fordításához, tehát a saját nyelvén elérhető legyen a, amennyire tudom, a ö, román tolmácsok megbetegedése miatt nem áll rendelkezésre ö, román tolmácsolás a mai ülésen, de igaza van, ez elvi kérdés. Most pedig Luc de Vigny az Európai Bizottság részéről. Thank you, Mr. Chairman. Um, I will be... Köszönöm szépen, elnök nagyon rövid leszek, hiszen már későre jár. Nem fogok minden felvetett szempontra válaszolni, amelyeket felvetett az előadó eh, Milos Rázov, hiszen már a kereskedelmi viszonyokon túlmutatnak ezek egy részben. Ezt szeretném elmondani, hogy a bizottság mit tesz a keleti partnerség kereskedelmi szempontjainak tekintetében, hiszen most új politikai lendületet nyert ez a szeptember végig hozok ülésen. két alapvető csatornánk keresztül tudunk ezekkel az országokkal dolgozni. Egyrészt ott vannak a multilaterális találkozók, a hatodik keleti partnerség országokkal tartott találkozó, és ilyen volt, aztán ott vannak a panel találkozók, ahol ezek az országok jobban megismeretik az Európai Uniós jogalkatást és a, a kormányzatok és az üzletek közötti kapcsolatokat is tudjuk támogatni mind ezen országokon belül, mind az uniós felekkel. Én tudjak, számos tárgyalás már folyik, illetve nem sokára indulnak a tárgyalások további országokkal is. Ukrajna esetében az a helyzet, hogy sikerült 18 tárgyalási forduló után, három év után lezárni a megállapodásról a tárgyalás ugye az az első méreható átfogó szabadkereskedelmi megállapodás, amely lezárulhatott, és most várjuk, hogy a politikai döntés is megszülessen, és végre aláírhassuk ezt a megállapodást. Azt, ami Grúziát és Moldáviát illetve, amint tudják, december másodikán bejelentettük, hogy elindítjuk a méreálltos átfogó szabadkereskedő megállapodásokról szóló tárgyalásokat ezen két országokkal is, ugye méreható és átfogó, ez pedig a szabályozási összehangolásra vonatkozik. Nem azt jelenti, hogy itt az uniós joganyagot kell átvenniük, itt több ezer oldalas anyagra van szó, de fontos, hogy lássuk, hogy ahogyan az előadós említette meg, hogy például Moldávia esetében is igaz ez, de Grúziára is elmutatjuk, hogy, hogy nagyon sok terméket nem exportálhatnak, például a növényegészségügyi szabályoznak nem tesznek eleget, és ezért nem exportálnak. Például Moldávia a sok ezer tonna húsból, amit elejtanak, a, a sok millió tojásból semmit sem tudott exportálni, semmiféle állati eredetű terméket nem exportáltak az unió területére a növényegészségügyi megfontolások miatt, mert ott ezek a szabályok nem kerültek betartásra. És ez nyilvánvalóan okot ad számunkra is, vagy indokot arra, hogy, hogy elutasítsuk ezen termékek exportját. Tehát itt a, jogszabály közelítést célozzuk ezzel a megállapodással, nem csak azért, hogy a mi értékeinkhez közelebb kerüljenek, de az átláthatóságot és a korrupció elleni küzdelmet is próbáljuk ezzel támogatni, illetve az ott az országokban hiányzó szabályok helyére szeretnénk szabályozást beléptetni, és hát az export szempontjából fontos ez. Ami Örményországot illeti, Örményország egy kicsit lemaradásban van az előkészületek terén, de 2011-ben nagyon sokat felhozott a lemaradásból, és a menetrend ugye még néhány olyan pontot tartalmaz, amelyet véglegesíteni kell, és reméljük, hogyha ez is lezárul, akkor megkezdhetjük a tárgyalásokat 2012 első felében. Ami Belarusziát és Azerbajcsát illeti ezen országok teljesen más a helyzet. Tudják, hogy ezen országok nem tagjai a WTO-nak, és hát a politikai szándékot is megkérdőjelezhetjük, főleg Belarusszia esetében, de akár Azerbajcsán esetében, és hiszen nagyon-nagyon lassan Um, halad ez a csatlakozási folyamat Belarusia esetében meg is torpant ez. Ők ugye Oroszországgal, Kazaksztánnal kívánnak együttműködni a Vám e, Unió tekintetében. Itt úgy tűnik, hogy inkább az alacsony vámtarifákat kívánják bevezetni a orosz részről, mint inkább a magas vámtarifákat a kazak részéről. Aztán a nyilvánvalóan, hogyha a körülmények változnak, akkor változnak a tárgyalási helyzet is. Tehát dióhéjban ennyi a helyzet ezekkel az országokkal, nyilvánvalóan rendelkezésre állunk a szakbizottság részéről, hogyha bármiféle kérdés merül föl e tekintetben. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Most pedig ismételten megkapja az előadó a szót, záró megjegyzéseit tegye meg, kérjük szépen! Köszönöm szépen! Én hangsúlyozni fogom természetesen a jelentésemben az összes kereskedelmi kérdéset, és ugyanakkor gondolom, hogy ebben az ország csoportban nagyon fontos például az ukrajnai lehetőség, például a villanyáram export szempontjából, azután a, a földgáz és a kőolaj is nagyon fontos, tehát hangsúlyozni fogom az energiával kapcsolatos kérdéseket Közép- és Dél-Kelet-Európában, mindez rendkívül fontos. Emlékezzünk arra, hogy mi történt 2009-ben, és a kakázusi területen pedig ö, tudjuk, hogy ö, ö, mekkora ö, földgáz és kőolajjal rendelkezik Azerbajdzsán, és a Nabucco projektben Azerbajdzsán nagyon fontos partner, és azt is tudjuk, hogy az ottani a tartalékok nem lesznek elégségesek ahhoz, hogy ezt a ezt a csővezetéket ellássák Európa felé, gázzal és kőolajjal, de ugyanakkor nagyon jó egyensúlyt képezhet majd az Orosz Föderáció szempontjából, és egy pozitívum a grúziai fejlődések vonatkozásában az a villanyáram termelés, ugyanis a villanyáram az első számú forrásuk, amikor is fizetésekre kerül a sor, ugyanis ez az, amit exportálnak, és létezik különböző elő, ottani előállítási lehetőség ilyen szempontból. Tehát elsősorban a kereskedelmi aspektusokra fogok koncentrálni. Köszönöm szépen ezzel elérkeztünk az ülésünk végére, nincs más megbeszélendő téma, de természetesen a februárra kellene beküldeni a módosító indítványokat, és a következő ülés január 25-én lesz, ha csak nincs egy egyéb ülés, amit még bevezetnék a bizottság számára. Köszönöm szépen, köszönöm a tolmácsok munkáját, a tolmácsok nagyon hálásak ezért a megjegyzésért, köszönjük, hogy a tolmácsok túlóráztak, és boldog karácsonyt és nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek.